Good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Jó napot kívánok. Kérem mindenki foglaljon helyet. Néhány másodpercen belül megkezdjük az ülést. Hey, president. That's it, Thomas. Mr. Commissioner, your success, you know, our discussion, your motion for the changes.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 Uh, let me start. Hadd kezdjem el. Hölgyeim és uraim. Megnyitom tehát ülésünket. Abszolút szopa, szokatlan, sőt történelmi jelentőségű üléshez Tudni, hogy az Európai Unió történetében, legalábbis a parlament történetében először szervezünk egy olyan ülést, amelyen egyrészt a tagállamok mezőgazdasági minisztereinek többike van itt, az Európai Bizottság biztosa és az Európai Parlament képviseletében több képviselő. Ebben a keretben fogjuk megtárgyalni a közös agrárpolitikát, amely egyik legrégebbi európai szakpolitika. Üdvözlöm tehát mindenek előtt Szavicski miniszter urat, aki az ágazati tanács elnökeként működik, és Csavasz urat, aki az Európai Bizottság mezőgazdasági ügyeket felelős biztosa, ként van jelent, és üdvözlöm a tagállami agrárminisztereket is, akik itt ülnek körünkben az Agri, az Európai Parlament Agri Szakbizottságának elnökével, de Castro képviselőtársunkkal együtt. Üdvözlöm Önöket, és köszönet De Castro úrnak és Szavicski úrnak elsősorban, hogy megszervezték ezt az ülést, és mindenkinek gratulálok, aki részt vett ebben a munkában. A legelején hadd mondjam el, hogy megtiszteltetés számomra itt lehetek, és Látunk, hogy ez a szakpolitika mennyire fontos, és az is nagy lehetőség dolog a parlamentben, hogy mindenki az anyanyelvén szólalhat fel, én is ezt teszem a továbbiakban. Kedves képviselőtársak! Még egyszer szeretném üdvözölni Önöket. Az Európai Bizottság javaslataival fogunk foglalkozni a kap tárgyában, a kap, mint tudjuk, az egyik legmérehatóbb és legrégebbi európai szakpolitika. Albert Dess, európai parlamenti képviselőtársunk, illetve az Agri Szakbizottság a parlament többi szakbizottságával egyetemben előkészített, sőt júniusban elfogadott egy olyan javaslatot, mely a kap jövőbeli lehetőségbeli változásait vázolja. Rendkívül fontosak ezek, hiszen a kap 37%-át költi el a többéves pénzügyi keret által nyújtott forrásoknak. Ezért a mai vitánk és a jövőbeli döntések arra kell törekedjenek, hogy Európában erős gazdaságok működjenek, amelyek globális szinten is versenyképesek, és általában Európa erőteljes mezőgazdasággal bírjen. Hisz meg vagyunk győződve arról, hogy a mezőgazdaság az egyik olyan ágazat, amely segíthet bennünket a válságból való gyors kilábalásban. A Lisszaboni szerződés különös tekintettel erősíti az Európai Parlament jogait, az agrárpolitikára vonatkozóan, meg a költségvetési döntésekre vonatkozóan, és, és általában a agrár és halászati politikára vonatkozó döntésekben erősödik a parlament hatásköre. Fontos, hogy éljünk ezekkel a hatáskörökkel, közös döntéseket hozzunk, olyanokat, melyek erősítik ezeket a politikákat. Ez is fontos persze, hogy a, a döntések és az azt megelőző szakviták átláthatóak legyenek, és folyamatosan tájékoztassuk a szélesebb közvéleményt mindezekről, hogy átlássa az európai közvélemény, hogy hogyan jutunk ezen döntésekre, hogy ezek közös döntések legyenek, közösen vállalható döntések, hiszen több millió európait érintenek új kihívásokkal kell szembenéznünk, ezért kell a kapot a leghatékonyabbá alakítani. Az a cél, hogy ez a politika még inkább közösségorientáltabb legyen, figyelembe véve az Európai Unióban fennálló különbségeket, különösen a nagy gazdaságok és a kis gazdaságok közötti különbségeket, meg a központi térségek, illetve a periférikus térségek közötti különbségeket legyenek ez akár az északi vagy a déli periférián fekvő gazdaságok, hiszen más és más gazdaság, gazdálkodási típusok, más és más fejlettségi szintek jellemzik a mezőgazdaságot Európában. Figyelemmel kell lenni ezekre, és csak úgy, mint a környezetvédelmi célokra, amelyek legalább olyan fontosak, mint, mint a mezőgazdasági termelés maga. Hiszen egészséges életet akarunk élni mi európaiak, és a vidéket a lehetőleg vonzóbbá kell tennünk, hogy megtartsa a népességét, legalább olyan vonzó legyen, mint a városi területek. Én értelemben a vidékfejlesztés is rendkívül fontos számunkra. Meg vagyok győződve arról, hogy azok az eszmecserék, amelyeket ma elindítunk ebben a, ebben a ö, magas szintű körben, folytatása lesz annak, ami már több hónapja folyik az Európai Unióban. Magam is részt vettem igen sok ülésen ebben a folyamatban, több tagállamban is jártam, ennek kapcsán. Általában Csolasz biztos úr is elkísért, illetve agrárminiszterek. Én módon ez megfelelő alapot teremt ez a közelmúlt ahhoz, hogy tovább vigyük ezeket az eszmecseréket, és a megoldások felvázolása is elkezdődött, melyek alapján olyan kompromisszumra juthatunk, mely az Európai Unió számára a legjobb lehetőségeket teremti. Üdvözlöm Önöket, Önök a szakemberek, Önök döntik el, milyen irányt vesz majd a kap fejlődése az elkövetkező időszakban, és ehhez a nagyon fontos vitához szeretnék nagyon sok sikert kívánni. Kívánom azt, hogy jó megoldásokra jussanak, gyümölcsöző vitákat folytassanak, és az állampolgárok figyelmét is felkeltse Mindez, mert rendkívül fontosságú az Európai Unió egész szempontjából az, amit el vagyunk, amit el kell döntenünk majd. Grazie. Voglio ringraziare il Presidente Buzek per l'onore che ci dà oggi a essere qui ad aprire i lavori di questa riunione straordinaria della. Hogy megnyissa a munkánkat. Megköszönöm tehát Buzek elnök úrnak, hogy eljött hozzánk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megnyitja a mai ülésünket. Azt hiszem, mindez jelzi, hogy mekkora fontosságot tulajdonít a parlament ennek a rendkívüli történelmi pillanatnak. Mindannyian együtt dolgozunk azon, hogy a helyes válaszokat, a megfelelő válaszokat megtaláljuk az európai gazdálkodók számára. Mindenkit köszöntök tehát még egyszer ezen a közös ülésen, amely a közös agrárpolitika reformjáról szól. Ez az első alkalom, hogy most együtt tárgyalunk a mezőgazdasági tanács, illetve az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottságának tag, tagjai. Tehát ez is azt hiszem helyre állítja ennek a rendkívüli jelentőségét, a kapreform jelentőségét. Most megváltozott a módhoz képest nagymértékben a helyzet. Hogyha visszagondolunk a reformciklusokra, amelyek 1992-ben indultak, akkor látjuk a folyamatosság logikáját gyakorlatilag fél évig folyamatosan csökkentek az árak a mezőgazdaságban, viszont most a valóság, amelyel szembenézünk, teljes mértékben megváltoztatja a képet. Az európai gazdák, ugyanúgy, mint a világ bármely részén a gazdák, teljesen más kontextusan néznek szemben, ugyanis még a fejlett térségekben is újra és újra előkerül az élelmiszerellátás biztonsága, a hiány, illetve az a volatilitás, amelyet a piacok megtapasztalnak. Ez gyakorlatilag szerű jelentés, jelenség és nagyon kemény próbával nézünk szembe a mezőgazdasági kereslet biztosításában azok az ambíciók, célkitűzések, amelyeket a mezőgazdasági ágazatnak kitűztünk állampolgárként és döntéshozóként, nagyon ambiciózusak. Azt szerettük volna, hogy olyan mezőgazdaságunk legyen, amely biztosítani tudja az ellátást, ugyanakkor a közjavakat is, gondolok itt az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, a környezetvédelemre, a szociális kohézióra, amelyről rengeteget beszéltünk az elmúlt években. És mindezt úgy, hogy a mezőgazdaság fenntartható legyen gazdasági szempontból is. Tehát ez azt jelenti, hogy ma az a felelősségünk és az a feladatunk, és mindenek felett a gazdálkodókra gondolok itt, hogy eszközöket adjunk a gazdák kezébe, amelyeknek a segítségével szembe tudnak szállni a kihívásokkal többet kell termelnünk, úgyhogy kevesebbet szennyezünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ö, csökkenjen az agrárpotenciál készen kell állnunk arra, hogy megerősítsük a gazdáinkat, hogy versenyképesebbek legyenek, segítsük őket, hogy a kockázatok, az új helyzetek, az instabilitás által támasztott kockázatokkal, támasztott kockázatokkal szemben tudjanak nézni, mert ezek csökkentik a jövedelmüket, és így aláássák az ő túlélésüket. Azok a javaslatok, amelyeket a bizottság néhány nappal ezelőtt tett, több kritikát váltottak ki a parlamentben is, és a tanácsban is egy kis zavarodást támad, egy kis csodálkozás. Ugyanis, ha visszagondolunk arra a közleményre, amelyet a bizottság 2010. november 18-án adott ki, egy kicsit más képet kapunk. Az akkori célkitűzéseket nagyra becsültük. A mostani javaslatok azonban nem tűnnek ennek megfelelően ambiciózusnak, a 2010-es közleménynek megfelelőnek. Világosan látszik a bizottság első vitáiból, hogy először a reform szellemet kellene igazítani a mostani helyzethez, a folyamatosságra kellene, és ők pedig úgy tűnik, hogy a folyamatosságra figyelnek oda. A javasolt intézkedések megpróbálják keretek között tartani a termelést, és nem pedig erősíteni, fejleszteni. A frakciók véleménye szerint növelni kell ugyanis a termelést. A válság, sajnos ugye az elmúlt években megszenvedtük ennek a hatásait, és a válság kapcsán tett intézkedések úgy tűnik, hogy nem megfelelőek. Nem, az Európai Parlamentnek ambíciózus a feladata, két jelentést is készítünk, Lyon úr jelentése az egyik, és Dess úr jelentése a másik. Szeretnénk bízni bennük, és szeretnénk, hogy nagy többséget kapjanak ezek plenáris, a plenáris ülésen. A parlament saját kezdeményezésű jelentéseiről van szó. Azonban az európai állampolgárokat képviseljük közvetlenül, együtt döntésben veszünk részt, tehát ez azt jelenti, hogy önökkel, a tanácssal együtt vagyunk felelősek azért, hogy ennek a nagyon fontos jogalkotási tevékenységnek mi lesz a vége. A mai kezdeményezés ebben az irányban halad előre egy közös gondolkodást kívánunk megvalósítani, remélem nem alkalomszerűen, hanem folyamatosan. Megpróbálunk, megpróbáljuk megtalálni a közös pontokat, túllépni ennek a javaslatnak a korlátait, ami most az asztalunkon fekszik. Remélem, hogy koherens válaszokat tudunk adni az új kihívásokra, amelyekkel szembenézünk, és kérjük a bizottságot, hogy segítsen minket ebben a munkában hogy el tudjunk érni egy olyan megállapodást, amelyet rövid idő alatt lehet aztán megvalósítani. A szakbizottság, amelynek elnöke vagyok, úgy gondolja, hogy a parlament nem fogja feladni a felelősségeit, sem pedig az előjogait, ezekkel élni kíván és ezekkel mindig élni fog, amikor a reform szövege nem felel meg a mai, az új helyzetben látható kihívásoknak. Mindenkinek megköszönöm még egyszer, és azzal zárom, hogy megköszönöm Marek Szavicki úr munkáját, aki a tanács elnöke, elnökségét képviseli, és beindította ezt a dialógust a közös agrárpolitika reformjáról. Megköszönöm az összes mezőgazdasági miniszter jelenlétét, és megköszönöm Csolos biztos úr jelenlétét is, aki mindig a rendelkezésünkre áll, hogy folyamatos párbeszédet folytass, folytassunk, méghozzá szoros kapcsolatban legyünk egymással. És elnök úr, végül ezt a rövid hozzászólást úgy ö, zárom, hogy megköszönöm az előadók ö, munkáját. Luis Manuel Capola Santos az első a szocialista frakcióból, Michel Danten és Giovanni Levia pedig az Európai Néppártból előadók. Most pedig késlekedés nélkül átadom a szót Marek Savicki úrnak. Köszönöm szépen. Savicki úr, a szó. Köszönöm szépen. Miniszter urak, tisztelt vendégek! Működik? Panie Przewodniczący! Elnök úr! Elnök úr! Kedves kép kollégák, miniszter urak, tisztelt képviselők, vendégek! Buzek elnök úr az imént vetette ki, hogy történelmi jelentőségű a mai eszmecsere. Három értelemben is elmondható ez, legalábbis személyesen nekem, hiszen a lengyel soros elnökség az a Lisszaboni szerződés teljes érvényét kell, hogy alkalmazza a döntéshozatalban. Ugyanakkor most folyik a kap széleskörű reformjáról szóló közvita, ezért is történelmi jelentőségű a mai ülés, harmadsorban pedig azért, mert az, az első lengyel elnökség, mióta hazám csatlakozott az Európai Unióhoz. Arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy ezen ö, nyílt vita gondolata akkor született meg, amikor szeptemberben Roszlávban egy informális tanácsülést tartottunk, de Castro szakbizottsági elnök úr vetette föl ezt a gondolatot, illetve Csolosz úr is támogatta, meg, meg szerény személyem is. És akkor Vroszlávban döntöttünk úgy, hogy az Európai Parlamentben szervezzük meg ezt a mai nyílt ülést. Azzal a célral, hogy figyel, megfelelő figyelmet szenteljünk és irányítsunk arra a sajátságos szakpolitikára, amely egyre nagyobb kihívással kell szembenézzen, hiszen egyrészt a fogyasztók igényének kell megfeleljen, másrészt a jövő és a jelen kihívásainak is, ezen túl pedig össze kell kapcsolja valamiképpen a termelők érdekeit a fogyasztók érdekeivel. Annak idején szeptemberben úgy döntöttünk, hogy három vitafordulót szervezünk az Európai Parlament keretein belül. Az első körben európai parlamenti képviselők és európai agrárminiszterek szerepelnek majd. A második, amely november 23-án lesz, folytatja ezt, és akkor gazdaszervezetekkel, gazdálkodói szervezetekkel fogunk találkozni, azokkal, akik a frontvonalban állnak, és akik a leginkább érintettek a, a kap változásaiban. Aztán a harmadik fordulóra december 7-én kerül majd sor, ezt terveink szerint szakértők bevonásával tartjuk meg, akik értékelik az Európai Bizottság javaslatait, illetve az addigra kiérlelt aki kommuniter, amely az ágazatra vonatkozik. A, az a jogalkotási javaslat, amely hét szabályozási kör tartalmaz, és amelyet Csolasz úr októberben ismertetett a tanácsülésen, ez van terítéken, és akkor egy előzetes értékelést is tartottunk már. Nagy, nagyon fontos, hogy folytassuk itt azt az eszmecserét is, amely a bizottság ezen javasolt csomag tervezetétről foglalkozik, és magasabb szintre is emeljük. Egy hét múlva, amikor újra találkozunk a tanács keretein belül, akkor mélységében is kiérlehetjük a közvetlen kifizetések témakörét, majd decemberben a vidékfejlesztés kérdéskörével fogunk foglalkozni. Ez tehát a hozzávetőleges menetrend és tematika, melyet a lengyel elnökség vázol fel, azon az eléggé rögös úton, amely a kapreformját illető kompromisszum felé vezethet bennünket, melyek révén a lehetőleg közelebb tudjuk igazítani álláspontjainkat, amelyek esetleg széttartóak. Azt mindannyira érzékeljük, hogy hatalmas kihívással kell szembenéznünk. A 2008-as Health Check felülvizsgálat már mindannyiunk számára meghatározta az új kihívásokat, az éghajlatváltozásból adódó a környezetvédelmi célokból adódó kihívásokat is, és érzékeljük a gazdák, illetve az állampolgárok szélesebb körében megfogalmazódó igényeket is. A szerződések mm, módosításából adó feladatokat is végre kell hajtanunk, tehát egyre nagyobb az a feladatcsomag, amelyel meg kell birkóznunk. Ez fokozatosan nő. Ez a javaslatcsomag tehát egyfajta kiinduló pontként értékelendő, és remélem, hogy közösen e vita eredményeképpen egy jobb és új kapot tudunk létrehozni. Ez a lengyel elnökség szívéhez nagyon közel álló cél. Egyik feladat az, hogy egyszerűbbé tegyük a kapot, a végrehajtási szabályokat átláthatóbbá tegyük, ezáltal jobban végrehajtható legyen, és a jövőbeli kihívásokhoz jobban igazítható. Az tehát a cél, hogy az Európai Unió mezőgazdasága versenyképesebbé váljon a globális piacokon is. Elnök úr, tisztelt kollégák, képviselők, köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai vitát. Kiváló kiinduló pont azon a nehéz és rögös úton, amelynek a cél, célállomása egy új és megújított közös agrárpolitika lesz. Merci. Uh... Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek és a tanácsnak azért, mert megszervezte ezt a vitát azt követően, hogy a KAP reformját bemutattam a bizottságnak. És külön köszönetet szeretnék mondani Buzek elnök úrnak azért a figyelemért, amelyben részesíti ezt a szakpolitikát. Ahogyan gyakran elmondtam, ez az egyetlen valóban közösségi szakpolitika, amelynek gazdasági jellemzője van, és ez az első alkalom, amikor az Európai Parlament bevonódik a döntéshozatali folyamatba. Azt hiszem tehát, hogy a párbeszéd lehetőségét megteremteni a tanács és a parlament között, amelyek együtt döntési folyamatban dolgoznak a bizottság javaslata alapján. Ez valóban egy történelmi pillanat, mint ahogyan az együtt döntési folyamat is történelmi jelentőségű, melyet első ízben alkalmaznak közösségi szakpolitikára, amelynek sokkal nagyobb kihatása lesz, mint bármilyen más ágazati politikai döntésnek mert együtt fogunk dönteni közösségi szinten erről, és ez minden tagállamban és régióban alkalmazandó lesz ez a döntés. Ezért örülök annak, hogy milyen élénk vita alakult ki ezzel a szakpolitikával kapcsolatban. Ezt egyébként teljesen normálisnak tartom. Egy nyilvános vitával kezdtük ezt, melyet tavaly szerveztünk meg, most zajlik a vita a javaslatokról, amelyek itt vannak előttünk, de jó lenne, hogyha döntéshez is eljutnánk az összes pontot illetően, hiszen ez a közösségi politika specifikus jellemzője, tehát hogy nem tudunk csak azokra a dolgokkal foglalkozni, amelyek érdekelnek minket, hanem az összes pontról dönteni kell, és a pontok összességét következetes módon kell bemutatni, hogy a közösségi szakpolitika következetesebbé váljon. Azt hiszem fontos kiemelni azt a tényt is, hogy politikai döntéseket hozunk, de technikai eszközökkel kapcsolatosan, amelyeket a helyszínen kell alkalmazni. Az Európai Bizottság egy javaslatcsomagot készített, amely nagyon sok anyagból áll, azt hiszem, hogy fontos ezen elemek tartalmával is mélyebben foglalkozni, hiszen hozhatunk politikai döntéseket egyik vagy másik pontról, de ez mindenképpen az szükséges, hogy jól megértsük, hogy mit is javasolt a bizottság. És ezért zajlik ez a vita, ez a konferencia sorozat, amelyet Paul de Castro és Marek Savicki javasoltak a következő hetekben ezek nagyon hasznosak lesznek, hiszen lehetővé teszik számunkra, hogy megvizsgáljuk ezeket a javaslatokat, és jobban megértsük őket. Nagyon röviden a reakciókról mindenkinek ki kell fejezni véleményét, hiszen mindenkit be kell vonni a döntéshozatali folyamatba, de hallottam és láttam gyakran a sajtóban olyan vitákat, amelyek olyan pontokra vonatkoztak, amelyekről még nem alakult ki elmélyült álláspont. Vagy vannak olyan következtetések, amelyeket olyan elemekről vontak le, amelyeket még be sem mutattak a jogalkotási javaslat keretében a bizottság részéről. Azt hiszem tehát, hogy lesz alkalmunk arra, hogy most jobban elmélyüljünk ebben a vitában ezt a javaslatot illetően, amely következetes. Nos, Paulo de Castro, az, amit a bizottság elkészített, az teljes mértékben összhangban van azzal, amelyet a bizottság a 2010-es novemberi közleményében megfogalmazott. Persze elképzelt hogy valaki a javaslat egyes elemével nem ért egyet, de az élelmiszertermés kérdését számításba véve, vagy a gazdálkodókat arra ösztönözve, hogy fenntartható módon növeljék a termelést, akkor látjuk a közvetlen jövedelem támogatást, a piackezelési eszközöket, a pénzügyi támogatást, hogy ösztönözzük a termelőket arra, hogy fenntartható módon növeljék a termelést. Hiszen ezek a javaslatok egy nagyobb csomag részét képezik, egy globális vízió részét képezik, amelyek számításba veszik a mm, termelők igényeit is, akik folytatni akarják tevékenységeket, de a polgárok kívánalmait is. A mezőgazdasági, közös mezőgazdasági politika egy nyilvános politika, és itt a két felet mindenképpen összhangba kell hozni, egyrésztről a gazdálkodókat, akik közvetlen haszonélvezői ezen támogatásoknak, és a nagy közönséget, amely közvetett haszonélvezője ennek a szakpolitikának, az élelmezés, a táj, a vidéki területek életképessége révén. És hogyha nem tudunk olyan javaslatot letenni az asztalra, amely ezt a két érdeket összhangba hozza, akkor a szakadék erősítéséhez járunk hozzá, amely már amúgy is létezik az európai társadalom és a gazdálkodók között. A politikának azt hallom gyakran, hogy a termelőket kell védenie, akik az európai közérdeket erősítik, és a javaslat ebbe az irányba mutat. Gyorsan szeretnék visszatérni az a termeljünk többet, és használjuk fenntartható módon a forrásokat egyensúly kérdésére. A jövőbeli kap a mezőgazdaság termelőkenységét fogja akadályozni, azt hallottam sok helyről. Mások viszont azt mondják, hogy a környezeti intézkedésekkel, amelyeket javasoltunk, csak egy greenwashingot hajtunk végre, és nem vesszük figyelembe a természeti erőforrások jó kezelésére vonatkozó valódi igényeket. Tehát itt van ez a két szélsőséges álláspont, és ezek megmutatják, hogy igenis, hogy a javaslat kiegyensúlyozott, támogatja a mezőgazdasági termelést, ugyanakkor ösztönzi a gazdálkodókat, hogy fenntartható módon termeljenek, és a kap nem változik most egy olyan szakpolitikává, amelynek egyetlen célja a táj kezelése, hanem itt a mezőgazdasági területek produktív kezeléséről van szó, mégpedig fenntartható módon kell, hogy történjék ez. Erőfeszítést tettünk, mégpedig a korábbiakhoz nem hasonlítható erőfeszítést, hogy a kutatást és az innovációt a mezőgazdasági termelés növelésnek szolgálatába állítsuk. Sokszor vitáztunk erről, és azt hiszem, hogy nincs más mód a jövőben a termelés növelésére és a mezőgazdasági termelés fenntartható módon való növelésére, anélkül, hogy a helyszínen a kutatás eredményeit hasznosítanánk a mezőgazdasági termelésben. Tehát a költségvetésre egy világos, a költségvetésben egy világos szeretet kell a kutatásra elkülöníteni a mezőgazdaság céljaira, a lehető leghatékonyabban kell ezt a költségvetést felhasználni, oly módon, hogy a, terme, a mezőgazdasági termelés növekedése az EU-ban fenntartható legyen, hatékony módon használva a tudományos világban létrejött ismereteket és forrásokat. Különlegesen támogatjuk a hátrányos helyzetű területeket, hogy az egész Európai Unió területén lehessen termelni, és javaslatunkban világosan megerősítettük a hátrányos helyzetű területek támogatását, úgy döntöttünk, hogy megőrizzük és jobban meghatározzuk a termeléshez kapcsolódó támogatásokat azokban a régiókban, ahol fennáll a termelés eltűnésének veszélye, vagy a gazdálkodók eltűnésének veszélye. Tehát mindez, mindezen intézkedés a termelés támogatására szolgál, és azt szolgálja, hogy a termelést növeljük. Úgy vélem, hogy Fenntartható eszközöket is létrehoztunk a piac kezelésére, melyekről több ízben vitáztunk. A piaci intézkedéseket igazi biztonsági hálóvá alakítottuk, de erre a témára még visszatérek. Kicsit foglalkoznék az ökológiai versenyképesség kérdésével az első pilléren belül. Azt hiszem fontos, hogy a teljesítményt vizsgáljuk a mezőgazdaság területén a jövőben, de itt a természeti erőforrásokra ez nem lehet káros kihatásokkal. A gazdálkodóknak nincs mindig érdekük abban, hogy a természeti erőforrások jó kezelésével szembeszegüljenek. Azt hiszem, hogy nagyon sok erőfeszítést tesznek a gazdálkodók az EU nagyon sok régiójában. És ezt világosan ki akarjuk fejezni, oly módon, hogy a gazdálkodókat támogató politika valóban a gazdálkodók érdekét szolgálja. Nyilvánvaló, hogy növelni kell a termelékenységet, a termelést, de Európa nem növelheti a termelékenységet oly módon, hogy a mezőgazdasági termőterületek felületét növeli. Nem, a jelenleg már termelésbe vont területeken a termelés hatékonyságát kell növelni. Nos, így kapcsolódik össze ez a két elem és van még itt egy olyan intézkedés, amelyet ennek érdekében javasoltunk, annak érdekében, hogy a bürokratikus terhek növelése nélkül valósulhasson meg mindez. Hiszen a bürokratikus teher gyakran növekszik, és az Európai Parlament kéri a bizottságtól, hogy a költségvetés jobb kezelését biztosítsa ezen szakpolitikák céljaira. Hogyha eredményeket akarunk elérni, akkor célokat is ki kell tűznünk. A legegyszerűbb kap az lehetne, hogy csak pénzt adunk, és nem kérünk semmit cserébe. De a parlament az, amely felelős az európai polgárokkal, a választópolgárokkal szemben az európai pénzügyi források jó kezeléséért. Nos, tehát az Európai Parlament kéri a bizottságtól, hogy a költségvetés forrását úgy használja fel, hogy ezzel eredményeket érjen el. Amikor ezeket az intézkedéseket javasoljuk, akkor azt is kérjük, hogy érjenek el eredményeket, és eh, ez a lehető legegyszerűbb intézkedés formájában kell, hogy történjen. Az egyszerűsítés elemei továbbra is az administratív teher vonatkozásában Hogyha megnézzük a vidékfejlesztési programot, akkor egy új kormányzást javasoltunk a vidékfejlesztés céljára, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsuk a tagállamoknak, és ezeket az intézkedéseket a lehető legegyszerűbben alkalmazni lehessen. A jelenlegi helyzethez képest az, amit javaslunk, ez egy olyan rendelkezés, amely egyszerűbb és jobban igazodik a tagállamok igényeihez. Itt tehát az egyszerűsítésre tettünk erőfeszítést csökkentettük az administratív terheket, az, el, az ekokondicionalitásra vonatkozó ellenőrzések tárgyában is a gazdálkodók számára, és a kedvezményezettek számára úgy szintén szemításba veszük a tagállamokat és azokat a régiókat, akik jól használják a pénzügyi eszközöket, és arányosan csökkenthetik ezek a tagállamok, régiók az ellenőrzések szemet, hogyha a forrásokat jól használják fel. Itt is itt van az egyszerűsítés a jelenlegi ellenőrzési rendszerhez képest. Aztán itt van a kistermelők fizetési támogatási rendszere, amely lehetővé teszi az ellenőrzések egyszerűsítését a kap kedvezményezettjei 33%-a esetében, akik csak 3%-et használják az európai mezőgazdasági területeknek. Ez csökkenteni fogja az administratív terheket az adminisztráció és a gazdálkodók számára egyaránt. És aztán itt vannak ezek az intézkedéseket, amelyeket javasoltunk a környezetvédelmi intézkedések vonatkozásában több alkalommal vitáztunk különféle intézkedésekről a nyilvános vita során, csak olyan intézkedéseket javasoltunk most, amelyeket könnyű ellenőrizni. Azt hiszem, hogyha megnézzük a kitűzött célokat, ezen eszközökkel, amelyeket a kap keretében javasoltunk, és, az, és az administratív terhet, akkor nem hiszem azt, hogy növeltük volna az administratív terheket, noha ezekkel az intézkedésekkel jobb eredményeket lehet majd elérni. A piaci intézkedéseket illetően ezekkel szeretném zárni beszámolómat. Hűek voltunk ahhoz, amiben megállapodtunk együtt a különböző viták során, tehát erősíteni kell a piaci mechanizmusokat, ezeket valódi biztonsági hálóvá kell alakítani, amely lehetővé teszi a válság megelőzését, a válsághelyzetben való beavatkozást, és megerősíti a hagyományos eszközöket, a magáraktározást és a nyilvános intervenciót, és a különleges perturbációs záradékkal megelőzhetjük a válsághelyzeteket, illetve gyorsan cselekedhetünk, hogyha válsághelyzet alakulnak ki. Javaslunk olyan eszközöket is, amelyek eddig nem léteztek a nehéz piaci helyzetek kezelésére, a, kölcs, a biztosítási rendszerek formájában, és a termelő szervezeteknek mindenképpen nagyobb súlyt kell adni a piac jobb működése érdekében. Így módon a jövőben biztosíthatjuk a piac jobb kezelését. Ez tehát nem egy administratív teher, ennek nincsenek erős administratív kihatásai, hanem itt arról van szó, hogy a termelőket erősebben bevonjuk a piac megfelelő kezelésébe. És hogyha valóban sikerül megerősítenünk a termelői szervezeteket, és megadjuk azokat az pénzügyi eszközöket számukra, hogy együtt tudjanak dolgozni, akkor azt hiszem, hogy elérjük a piac megfelelő kezelését is, és így a piac megfelelő jelzéseket küld majd a termelők irányába. Nos, néhány elem ez az Európai Bizottság javaslatát illetően. Ez megmutatja, hogy itt egy kiegyensúlyozott javaslatról van szó, a 27 tagállam hoz irányul ez a javaslat, számításba veszi az európai mezőgazdaság sokféleségét, ugyanakkor meg akarjuk őrizni mezőgazdasági politikán következetességét is. Természetesen, Paulo a bizottság minden vitán részt vesz, együttműködik a javaslat javítását, illetően az egyetlen dolog, amit kérek most, hogy vizsgáljuk meg elmélyülten az általunk készített javaslatot, ez egy technikai javaslat, de a politikai vitának végül a technikai eszközökről való döntést kell eredményeznie. Az a lényeg, hogy ezek az eszközök egyszerűek legyenek, ugyanakkor hatékonyak, és köszönöm szépen, és várom a további vitát. Elnök, nincsenek kétségek, kedves biztos úr, az együttműködést illetően amelyet majd a bizottsággal, a bizottság szolgálataival folytathatunk, hogy elmélyítsük ismereteinket a reform valamennyi pontját illetően. Most pedig következzék Mette Zserszkova, Dan miniszter, aki viszont nem tud itt lenni egy repülő közlekedési probléma miatt, emiatt meg is adom rögtön a szót a ciprusi gazdas- mezőgazdasági miniszternek, Szofoklis Aletrárisnak tessék. Kérje Proedre du Eurokinovulίου, Köszönöm szépen, úr! Európai Parlamenti elnök úr, biztos úr, hagyjam és uraim, a tanács képviselői. Mindenkinek jó napot kívánok, és azzal kezdem, hogy megköszönöm ezt a kezdeményezést, hogy ezt a találkozót megszervezték. És megköszönöm azt a lehetőséget is, hogy most ma délután önökhöz szólhatok ha röviden is. Tudjuk, hogy a bizottság, a tanács, a parlament van jelent, fantasztikus lehetőség ez. Különbözőek vagyunk, de együtt kell működnünk, hogyha garantálni akarjuk azt, hogy az intézmények megfelelően működjenek. Így vihetjük, csak így vihetjük sikerre ezt a reform folyamatot, a közös agrárpolitika reformját. Talán ez a legrészletesebb, legjobban kifejlett politikája az Európai Uniónak. Az Európai Bizottság javaslatai mélyre is mennek, és átfogóak, részletesek is. Megköszönöm tehát Csolos biztos úrnak az a hatalmas erőfeszítést, amelyet ő és a szolgálatai ebbe fektettek ennek a megvalósításába. Rengeteg kihívással nézünk szembe, és nagyon bonyolult helyzetben találjuk magunkat, különösképpen nehéz a válság időszaka. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a feladatot, ezt a komoly feladatot sikerre védjük. Persze az év második felében, 2012 első felében lesz az igazán ö, nehéz munka, majd a munka dandárja akkor vár ránk. Remélhetőleg 2012 végéig Dániával együtt sikerül majd lezárni a vitát, és sikerül elfogadni a határozatokat, amelyek a közös agrárpolitikát majd irányítják. Természetesen mi kis ország vagyunk, és az erőforrásaink is ennek megfelelően korlátosak. Tisztában vagyunk azzal teljes mértékben, hogy mennyire bonyolultak, érzékenyek a napirendi pontok. Azonban nincsenek olyan erős nemzeti érdekeink sem, amelyekért küzdenünk kell ehelyett, azt szeretnénk elérni, hogy konstruktívan vegyünk részt a tárgyalásokon, hogy közös célkitűzések felé dolgozzunk, jó szándékkal, konstruktív szellemben tárgyaljunk, és remélhetőleg ez majd megváltoztatja a tárgyalói e, légkört, és mindenkinek e, hasznos lesz a parlamentnek, bizottságnak, tanácsnak is. Rögtön hadd is mondjam anélkül, hogy bármit is előre bocsájtanék a jövőbeni tárgyalásokból, hogy Ciprus pozitívan tekint azokra a javaslatokra, amelyek most fekszenek az asztalunkon, amelyeket a bizottság készített. Konvergenciára van szükség, a 2020-as stratégia célkitűzéseiről ne feledkezzünk meg, zöld utat kell követnünk, amely a kutatást és fejlesztést is támogatja az innovatív kutatást és fejlesztést, a világos feltételeket, a közjavak védelmét és használatát, illetve azt, hogy választ adjunk a mai kihívásokra és kérdésekre, az éghajlatváltozás problémájára, és így tovább. Olyan válaszokat szeretnénk, amelyek a fogyasztók követelményeinek is megfelelnek, illetve a gazdák, kis és nagy agrárvállalkozások igényeinek is megfelelnek. Olyan válaszokat szeretnénk a kihívásokra kapni, amelyek támogatják a gazdákat, el tudják kerülni azt, hogy bárki kiszoruljon Biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a célkitűzéseinket. A több éves pénzügyi terv is alakulóban van, és ez nagyon fontos szerepet fog játszani majd. Mindannyian figyelemmel kísérjük ennek az ágazatnak a fejlődését, és akik ezt tesszük, nem hiszem, hogy úgy gondoljuk, hogy a bizottság csomagja teljes mértékben készen van és végleges. Remélhetőleg majd mi is hozzájárulhatunk a munkánkhoz, és alakíthatunk a csomagon. Nagyon hasznosak az ilyen találkozók, hiszen rengeteg eszmét cserélhetünk, és mindenki számára világossá válik, hogy mennyire fontos a közös agrárpolitika a kihívásokra adott válaszokban. A 2020-as évhez egyre közeledünk, és a 2020-as stratégia céljait próbáljuk elérni. Hangsúlyoznám a szoros együttműködést valamennyi intézmény között, az összes érintett fél között. Remélhetőleg ennek köszönhetően építeni tudunk a bizottság kiinduló javaslataira, ezeket tovább tudjuk fejleszteni, és aztán remélem, hogy a nap végén olyan reformjavaslataink lesznek, amelyek a valódi, a hétköznapi valóságban működnek, egyszerűsítik a helyzetet. Én leírtam az egyszerűsítést ide a jegyzeteimbe, méghozzá nagy elbetűvel Csolos biztos úr, mert ez számomra nagyon-nagyon fontos. Remélem, hogy szándéknyilatkozatnál, puszta szándéknyilatkozatnál többet fog ez jelenteni. Az első pillért ki kell zöldítenünk. Olyan javaslatokra van szükségünk, amelyek a kis gazdákat is támogatják. Véleményem szerint ezek a reformok fognak minket segíteni a közös stratégia kialakításában amely a más politikákkal együttműködésben használható. Ez a legjobb kiinduló pont, így építhetjük fel a kap második pillérjét. Az új reformok nem vezethetnek késedelmekhez. Nem nehezít, nehezíthetik meg azt, hogy a vidékfejlesztési programokat végre lehessen hajtani. Nem szeretnénk egy egyensúlytalan kapott létrehozni, ahol az egyik pillér súlyosabb, mint a másik, elnyomja a másikat. Ciprus véleménye a következő. Minden, aminek az éghajlatváltozáshoz, az éghajlatváltozásra hatása van, kiemelkedő jelentőségű. Csökkentenünk kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és küzdenünk kell az éghajlatváltozás ellen. A széndiokszid kibocsátást nem csak csökkenteni, hanem megkötni is kell. Vannak erre módszerek, ez megoldható. És gondoskodnunk kell arról, hogy a gazdálkodást tovább folytathassuk, akkor is, hogyha az éghajlat változik. Az erőforrások allokálásánál olyan feltételeket kell szabnunk, amelyek megfelelnek az éghajlatváltozás által támasztott kihívások mértékének. Szerintem rengeteg feladatunk van még a tájékoztatás terén, ugyanis nagyon sokaknak még nem esett le a tantusz. Nem ismerik fel, hogy milyen helyzetben vagyunk, és hogy amit tesznek, az esetleg rossz az éghajlatnak. Cipruson már ö, látják az emberek a változásokat. Voltak olyan területek, amelyek marginalizált területek voltak, és amelyeket műveltek, de ezeket most már ott hagyták a gazdák, és ez oda vezetett, hogy elsivatagosodtak ezek a területek, gyakorlatilag az eróziót látták megvalósulni. Tehát oda vezet ez, hogy más területekre próbálnak áttérni a gazdák, termékenyebb területekre. De összességében ezzel nem teszünk jót a környezetnek ha hagyjuk az elsivatagosodást. És lehet, hogy önök azt gondolják, hogy ez csak a mediterrán térségre érvényes, és csak ezt a térséget érinti, de ez nem feltétlenül így van. A közösség egészének tisztában kell ezzel lenni. Tehát átláthatónak kell lenni a pénzkiosztási rendszernek, különösképpen a második pillérben. Ha megnézzük, hogy a bizottság hogyan gondolkozik például a hatástanulmányokról, akkor láthatjuk, hogy itt mondjuk reális képet alakíthatunk ki, amely az első pillért tükrözi. Ez nagyon hasznos és termékeny megközelítés. De ettől függetlenül még azért lehetne egy kicsit igazítani a javaslatokon. És ebben a folyamatban mindannyian részt fogunk, veszni, részt fogunk venni akkor, hogyha látjuk, hogy ezek a javaslatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Én bízom abban, hogy konstruktív módon fogunk tárgyalni, mert látom, hogy mindenkiben megvan a jó szándék, hogy ezt a folyamatot sikerrel zárjuk le. Köszönöm. Grazie al ministro. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter úrnak. Most következnek az előadók. És először Luis Capola Santos úrral kezdem. Parancsolj! Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr parlamenti elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Hadd kezdjem azzal, hogy, hogy én is megköszönöm, hogy eljöttek erre az ülésre, és részt vettek ebben a kezdeményezésben, amely jól mutatja, hogy a három intézmény számára mennyire fontos ez a téma, és az abban való együttműködés. Frakcióm nevében és jelentéstevőként is, hadd mondjam el, hogy minden frakció, képviselő, a tanács és a bizottság bármely tagja előtt nyitva állunk az eszmeserére. A kap a leginkább közösségi politika, a legmérehatóbb, a leginkább leghosszabb történelmi mutra vissza tekintő politika, a szolidaritás és a jólét alapjainál az egész európai projektet jellemző értékek alapján kulturális azonosságunk, közös gyökerünk tükröződnek a közösségi értékekben, és ennek gyakorlati kifejezője ez a politika. Ezért oly fontos, hogy megvédjük azt nehéz időkben is, olyankor is, amikor a nemzeti önzés hangjai erősödnek föl körülöttünk. Tovább kell lépnünk, előre lépnünk az új, az Európát és a világot jellemző új összefüggésrendszer kereteiben, méltányosabbá téve azt egyes régiók, tagállamok és résztvevők között, miközben környezetbarátabbá tesszük, versenyképessé tesszük, és a fogyasztók szempontjából is, és a adófizetők szempontjából is elfogadhatóbbá, előnyösebbé tesszük. Nagyon összetett célrendszer ez, nagyon sok kompromisszumra van szükség ahhoz, hogy ezt teljesen tudjuk. A bizottság javaslatainak elve, elvei és céljai alapvetően egybeesnek a parlament által elfogadott irányzatásokkal. A parlament ez évben már kétszer is megfogalmazta nézeteit a e kérdésben, a DESZ jelentést is nagy többséggel fogadtuk el. A kérdés azonban az, hogy ezen elveket és értékeket hogyan fordítjuk át a gyakorlat nyelvére. Nagyon sok negatív visszajelzés is érzekeltő volt a tagállamok, a termelői szervezetek részéről is. Az is érzékelhető, hogy a költségvetés nem elégséges a célok eléréséhez. Ezt a parlament is, a parlament is többször elmondhatott. Különösen figyelembe veszük, hogy a közvetlen kifizetések, amelyek a reform szívét és lelkét alkotják, csak semmi növekményt nem mutatnak. Ez abszolút védhetetlen álláspont. Különösen az a történelmi, történeti kritériumok alkalmazását, ha megnézzük ezek kihatásait a gazdákra. A nemzeti ö, borítékokat csak akkor lehetne meghatározni, ha már a megfelelő számításokat elvégezték. És persze korrektív mechanizmusokat is alkalmazni kell, hogyha diszparitások mutatkoznak. Ez volt a kap történelme során mindig is alkalmazott módszertan, és ezt fenn kell tartani a reformok során is. Ezek lesznek azok a kulcskérdések, ahol föltétlenül politikai akaratra és kompromisszumkészségre lesz szükség. Egy kiegyensúlyozott, kielégítő álláspontot kell találnunk a többi kérdésben is, például a, a greening kérdésében, a piaci beavatkozások tekintetében, a prioritások a vidékfejlesztési prioritások tekintetében, a jogosult és nem jogosult körök meghatározásában, illetve a struktúrális alapok többi pillérével való összehangolásában. A frakciónk vállalja felelősségét ebben az Unió jövője szempontjából rendkívül fontos témában, és várjuk, hogy a többi frakció és intézmény is csatlakozzon hozzánk ebben az erőfeszítésben, és kézzelfogható eredményekre tudjunk jutni a munka végén. Most pedig Michel Danten kap szót. Köszönöm, elnök úr. Ami a közös piac szervezetet illet, szervezést illeti, két felhívással élnék. Az első Albert Dess jelentésre emlékeztetnék, az Európai Parlament a termelők pozícióját akarja erősíteni az élelmiszerláncban, ez a jelentés a lánc működésével foglalkozott, José Bové kollégánk jelentése, hiszen a termelők részesedése csak csökkent 10 százalékkal. És nyilvánvaló, hogy ezt a helyzetet ezt el kell kerülnünk. A második emlékeztető az, hogy a történet megmutatja, hogy csupán a piac törvénye a mezőgazdaság termelése esetében nem tudja nehéz válságokat megelőzni, amikor is a gazdálkodók és a mezőgazdaság nem volt képesen ezeknek a válságoknak megfelelően ellenszegülni, az éghajlati, az egészségügyi válság, amikor is a termelők még nehezebben néztek szembe ezekkel a válságokkal, hiszen a piacuk egyre inkább csökkent idővel. A bizottság javaslata érdekes elemeket tartalmaz ezen kérdésekre válaszadásul, de megmutatja, hogy a verseny szent és sérthetetlen szabálya nem feltétlenül megfelelő. Több éve foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és itt különösen az átláthatóbb raktározásra kell törekednünk el kell gondolkodnunk együtt azon, hogy ezen javaslatot hogyan tudjuk elmélyíteni. Különösen fontosnak tűnik számomra, hogy újra meghatározzuk a verseny jogát a gazdálkodók és a mezőgazdaság vonatkozásában a nagy élelmiszerláncokat nem lehet hagyni, hogy egyedül ők döntsenek, anélkül, hogy mi erre reagálnánk a kartelek révén, ahogyan a versenyhatóság is teszi, hiszen egyes mezőgazdasági szervezetek itt vagy ott érvényesíteni akarják szándékukat a piacon. Nagyon sok reakcióra van szükség ezen kérdésekben a bizottság részéről, el kell gondolkodnunk a delegált jogi aktusok hatáján is, amelyeket a bizottság ránk akar kényszeríteni, és amelyek holnap olyan döntéseket is lefedhetnek, amelyek a mi értelmünkben, értelmezésünkben a minisztertanács, illetve az Európai Parlament döntéseinek hatáskörébe tartoznak. Köszönöm. Elnök, köszönöm Michel, most pedig Giovanni Lavia kap szót. Köszönöm, elnök úr bizottság elnöke, tanácselnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák, tisztelt miniszter urak! Nagy örömmel veszek ma részt ezen az eseményen, mert azt hiszem, hogy számunkra, akik a reformjelentéstevői a mezőgazdasági szakbizottságon belül az Európai Parlamentben, valóban ez az eszmecsere nagyon fontos, hiszen így valamennyi szereplő álláspontját megismerhetjük a mezőgazdaságban valamennyi ország részéről, megismerhetjük a különböző problémákat a bizottság javaslatával szemben. A közös mezőgazdasági politika az Európai Unió történelmi jelentőségű politikája az első szakpolitika, amely mindig is a források legnagyobb részét vette igénybe, amikor is láthattuk, hogy ugyanazon asztal mellé ült le az unió összes országa, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a végén. Most világos a közös mezőgazdasági politika hozzáadott értéke, és azt hiszem, hogy amit együtt tehetünk, az, az, hogy sokkal jobb eredményeket érünk el attól, mint amit az egyes tagállamok nemzeti mezőgazdasági politikájuk révén elérhetnének. Ez tehát az európai mezőgazdasági politika értelme, és ez az, amire vissza kell nyúlnunk, amire hivatkoznunk kell. A mezőgazdasági politikának nyilvánvalóan forrásokra van szüksége, és most ez a, az Európai Bizottsági Javaslat a források szintjén, amelyeket az új mezőgazdasági politikára fordítanának. Nos, itt láthattuk, hogy 2011-ben ráértéken csökkentek ezek a források, és a források folyamatosan csökkennek majd egyébként az eljövendő években is. Világos, hogy az európai mezőgazdasági politika csökkenő súlya az európai költségvetésben el kell, hogy gondolkodtasson minket, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Világos, hogy az új mezőgazdasági szakpolitikának meg kell változni, amíg pedig az új többéves pénzügyi kerettel párhuzamosan. Ez nyilvánvalóan aggaszt engem, biztos úr, hiszen ön nagyon jól tudja, hogy az új pénzügyi keret elfogadása technikailag az országok egyhangú döntése révén születhet meg, és az ilyen mélységes válságok idején, amelyet most élünk át, amikor nagyon eltérő az európai országok álláspontja, mindez csak aggodalmat kelthet bennünk. És ebben a kontextusban kell foglalkoznunk a parlamenten belül is álláspontunk meghatározásával, amikor a közös agrárpolitika reformjával foglalkozunk. Ezt a folyamatot hogyan lehetne úgy lezárni, hogy még nem tudjuk, hogy milyen források állnak majd a mezőgazdasági politika rendelkezésre, ez nyilvánvalóan nehéz dolog. Tehát a többéves pénzügyi keret elfogadásának határidejét össze kell egyeztetni a közös agrárpolitika reformjának elfogadása határidejével. Világos, hogy ez azokat a határidőket tartja tiszteletben, amelyeket mi kezdetben kitűztünk, és ez a folyamat meghosszabbításához vezethet, de azt hiszem, hogy ez szükséges, mert nehéz a greening forrásait meghatározni, hogyha nem ismerjük az első pillére szent források összességét. Nehéz a vidékfejlesztési politikát meghatározni egy pénzügyi keret nélkül. Nehéz a finanszírozás szabályait meghatározni, hogyha nem is tudjuk, hogy valójában miről is beszélünk. Világos, hogy ez egy olyan folyamat, amelyet együtt kell bejárnunk a többéves pénzügyi kerettel párhuzamosan. Egy dolog aggaszt engem, az a tény, hogy a Lisszaboni szerződés és a régi szabályok összeegyeztetése területén nem nagy sebességgel haladunk a megállapodások meghatározása révén, és mindez a két téma átfedéseihez vezethez, ami bizonyosan nem kedvező, és bizonyosan nem fogja a reform elfogadásának határidejét meggyorsítani. Először a Lisszaboni szerződéshez kell alkalmazkodnunk, és ez a reform tárgyától eltérő témakör. Egy a zárnám felszólalásomat. A finanszírozás tartalmai a kap vonatkozásában az kívánatos lenne, hogy a források jobb alkalmazásával járjanak, valamint a szankciók erősebb alkalmazásával, hiszen nagyon gyakran láthattuk, hogy az EU egyes országai olyan alkalmazással élnek a forrásokat illetően, az általány forrásokat illetően, amelyeket a jövőben nagyobb elemzések révén kell majd felülvizsgálni. Elnök, köszönöm Giovanni, most pedig kezdjük meg a vita első fordulóját. Két miniszternek és két képviselőnek adom meg a szót először. Kezdjük a belga miniszterrel, Sabine Laurellel, aztán a bolgár miniszter Najdanov kap szót, három percben a belga miniszterelnök, miniszterasszony. Köszönöm, Paulo, köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetővé tette ezt az ülést, hiszen első ízben történik meg, hogy egy ilyen formájú ülés létrejön, és az megmutatja, hogy mennyi vitára van szükség az együttdöntési folyamatban. Nos, a javaslatot illetően nem bocsájtkoznék részletekbe, szeretnék néhány kedvező szempontot kiemelni, hiszen megvan ennek a létjogosultsága, és most valóban elkezdhetünk dolgozni a konkrét témákon. A második dolog, számos pozitív intézkedés van, például a fiatal gazdálkodókra irányuló intézkedés, még akkor is, hogyha ezek nem elegendőek vagy vannak vészhelyzeti intézkedések, ezek nagyon hiányoztak a tejválság, az ekoli válság és egyebek esetén. Aztán vannak más pozitív intézkedések, amelyek lehetővé teszik a gazdálkodóknak, hogy szervezetbe törülmörüljenek, és azt hiszem, hogy ez is egy fontosabb tárgyalási pozíciót biztosít számukra. Tehát van néhány pozitív pont, Sajnos vannak negatív témáim is, itt van az egyik alapvető jelentőségű, és uh, itt az te, a szövegek elemzése révén nem látjuk az egyszerűsítést, illetve nem látjuk az átláthatóságot, éppen ellenkezőjét látjuk ennek, hiszen itt egyfajta lazanyával van dolgunk, különböző rétegekről van itt szó, különböző ízű rétegekről, de itt nehéz, nehéz itt az egyszerűsítést látni mindenben. Nos, a tagállamok között és a tagállamokon belül a ö, javaslatok, például Belgium specifikus esetét emelhetem ki, Belgiumban egy olyan ország leszünk ezáltal, ahol sokat fogunk veszíteni, hiszen a gaz, ugyan a gazdálkodóink a legtermelékenyebbek európai szinten, de vannak olyan területi sajátosságaink, amelyeket nem vesznek figyelembe itt a javaslatban. Aztán a harmadik negatív dolog, ez a környezeti, környezetvédelmi intézkedések természetesen ö, ö, támogatjuk a környezetvédelmet, de a javasolt intézkedéseket nem támogatjuk, ezeket túlságosan összetetnek és költségesnek véjük, és azt hiszem, hogy nagyobb rugalmasságra lenne szüksége tekintetben. Negyedik negatív pont, ez a cukorkvóta rendszer elhagyása 2015-től, egy olyan ágazatban, amely alapvető reformot élt, tehát 2005-től kezdve nagyon sok alkalmazkodás képességet kértünk tőle, és el kell hagyni a kótarendszer, de nem 2015-től szerintünk. A második pillért illetően osztom a célkitűzések közül egyeseket, vannak olyanok, amikkel nem értünk együtt, így például a hátrányos helyzetű térségek meghatározása, de hogy elmélyültebb technikai elemzést folytathassunk, hiszen ön is említett, hogy ezek technikai szövegek, ehhez az lenne a szükség, azt hiszem nem elsőként kérem ezt, hogy sokkal pontosabb számadatokkal rendelkezzünk a bizottság javaslatát illetően, illetve a tagállamok közötti megoszlást illetően és itt csak egy első elemzésről van szó. Egy alapvető fontosságú pont is hiányzik nekünk a bizottság javaslatából. Nem látunk bizonyító értékű elemet, annak érdekében, hogy egy csapással szemben fellépjünk, amely a gazdálkodókat és a fogyasztókat is sújtja, és ez nem más, mint az árak extrém volatilitása. Itt nem látunk konkrét elemeket a javaslatban ezzel szemben nyilvánvalóan Paolo és Marek tudják, hogy ö, Belgium mindig is kedvező és konstruktív módon vett részt az ilyenfajta vitákban. Köszönöm. Köszönöm, Szabin. Most pedig Miroslav Naginov következik, aki a bolgár mezőgazdasági miniszter, és utána pedig a képviselők parancsoljon. Nos, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetővé tették ezt a vitát, és köszöntet szeretnék mondani a mezőgazdasági szakbizottságnak, a lengyel elnökségnek, a bizottságnak, hogy lehetővé tették a közös vitát ezzel a fontos reformmal kapcsolatosan, amely megveti a jövőbeli közös mezőgazdasági politika alapjait. Egyes javaslatokkal szemben szeretném a kommentárjaimat bemutatni. Egyrésztről a közvetlen támogatások kérdése, a környezetvédelmi intézkedések, a specifikus támogatási séma és a kohézió. A közvetlen kifizetések rendkívül fontosak, ezek támogatást jelentenek a gazdálkodók jövedelméhez, ahhoz, hogy elérjük a kap célkitűzéseit, és szembesüljünk a kihívásokkal. Nos, ehhez megfelelő finanszírozásra van szükség. A tagállamok közötti megosztás és egy tagállamon belüli támogatás megosztás fontos pont. Reméljük, hogy valamennyi gazdálkodót egyenlő módon fognak kezelni, függetlenül származási országától. A közvetlen kifizetések korrekciós mechanizmusa bizonyosan egy előrelépés, de ambiciózusabb intézkedésekre van szükség ebben az értelemben. Ami a konvergenciát illeti, Bulgária és Románia számára Szeretnénk, hogyha 2014-ben, és nem pedig később érnék el a maximális kifizetések szintjét, ez egy nagyon fontos támogatás lenne a bolgár és román gazdálkodók számára, és így megtalálhatnák a helyüket az európai piacon. Ami a környezetvédelmi intézkedéseket illeti, Természetesen az ökológiai intézkedések bevezetése nagyon fontos, de a 30% túlságosan nagy számarány. Úgy gondoljuk, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a százalékarányt, illetően annak érdekében, hogy valamennyi tagállam saját maga olhathassa meg ökológiai problémáit. Nagyra becsüljük azt a lehetőséget, hogy a kölcsönös megfeleltetésen alapuló támogatás lesz a különböző tagállamokban, ugyan bizonyos ágazatok különleges problémákkal küzdenek, és itt említhetem az állattenyésztést. Fentartásaink vannak a 150 150 euróval kapcsolatban azt gondolom, hogy ezt a küszöböt rugalmasabban kellene kezelni, és reméljük, hogy a tagállamoknak lesz arra lehetőségük, hogy jobban kezeljék ezeket a forrásokat az első és a második pillér keretében, és az átcsoportosítás rugalmasabbá válik. A 2011-es referencia év fontos pont. A 2015-re vonatkozó terv a tagállamokkal ellentétben Bulgáriának nagyobb területei vannak, mint az előirányzottak, és több projektünk is van. Ez a tendencia pedig bizonyosan erősödni fog. Ami a piaci szabályozást illeti és a piaci intervenciókat, valamint a különböző ágazati szempontokat, támogatjuk a különböző eszközök alkalmazását, úgy véljük, hogy az intézkedések biztonsági hálót szolgáltatnak, ugyanakkor úgy véljük, hogy egyéb intézkedésekre is szükség van. Ami pedig a vidékfejlesztést illeti, illetve a prioritásokat, valamint az eszköz csomagot a kockázat értékelés vonatkozásában Támogatunk valamennyi intézkedést, annak érdekében, hogy az erdőgazdálkodás és a mezőgazdasági ágazat, valamint a tudományos szféra együttműködése javuljon. De nem tudjuk támogatni az 5%-ot, amely a bizottság javaslatában szerepel. Köszönöm. Megköszönöm, Najdenova miniszter asszony, elnézést kérek öntől. Az idő betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy minden kolléga tudjon szólni, azok is, akiknek a zárás előtt kell elmenni. Most pedig átadom a képviselőknek a szót, először Albert Desz következik, és aztán pedig Venecia kolléga parancsoljon. Elnök úr, köszönöm. Biztos úr, miniszterek, Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A Parlament, a Tanács és a Bizottság a következő időszakban nagyon nagy felelősséggel bír a kap 2013 utáni jövőjét kilakítandó. 40 millió gazda felelősségét kell a vállunkon vinnünk, akik több mint 70 milliárd hektáron gazdálkodnak, és több mint 500 millió fogyasztót látnak el napi alapon friss mez, élelmiszerekkel, és rengeteg több tízmillió munkahelyért vagyunk felelősek az agrárszektorban. Ha az, az európai agrár ágazatra nézek, látható, hogy az elmúlt évtizedekben fenntarthatóbbá vált a megfelelő finansz, finanszírozási politikák alkalmazásával. Ha pedig a vitákra tekintek, az a benyomásom, mintha az agrárpolitika mutatná fel a legnagyobb hiányokat holott egész máshol vannak a nagy deficitek, nem az agrárágazatban. Generációk óta ö, dolgoznak a gazdák ezen az ágazatban, és túlzott kihívásokkal terheltük meg a termelőket Európában, nagyon sok korlátot szűkítettük le a mozgásterüket. A, aki végigolvasta a hatalmas volumenű jelentést, azt a benyomást nyerte, hogy bizony kevesebb bürokráciára volna szükség. Az Európai Bizottság is azzal számol, hogy további bürokrácia terheli majd a gazdákat, maga a bizottság jelentése is, mint erről szólna. Arra kérem Csolosz urat, hogy mielőtt bírálunk, vizsgáljuk meg a helyzetet, és ha javasokat, bírálunk, akkor dolgozunk ki ellenjavaslatokat konstruktív módon. Így tudja a parlament és a tanács a következő időszakban azokat az észszerű kompromisszumokat megtalálni, amelyek az európai sokféleséget és a mezőgazdaságban mutatkozó sokféleséget is tiszteletben tartják. Nem, szerintem a bizottság javaslata nem eléggé értékeli ezen különbségeket. 2013 után úgy kell alakítani a mezőgazdasági politikát, hogy jó kilátású legyenek az európai mezőgazdaságnak. A azokat az igazságtalanságokat le kell építenünk, amelyek fennállnak, és a hiányokat is, annak érdekében, hogy fenntartható módon tudjunk gazdálkodni. Nem akarok részleteibe bocsátkozni a kérdésnek most ehelyt, ám az ördög a részlegben rejlik, ezt tudnunk kell, ezért ki kell érlelnünk ezeket a kérdéseket. Tehát a pénzügyi válság alapján nem hivatkozhatunk arra, nem jutottunk oda, hogy a gazdák kevesebb pénzt kapnak, és nagyobb bürokratikus tereket kell viseljenek. Ez így nem áll meg, ezért a frakcióm intenzíven szeretne azon dolgozni, hogy az élelmiszerbiztonság továbbra is fennmaradjon, a gazdák érdeke is érvényesüljön. A bizottság javaslata megfelelő vita alap, ám az a feladatunk, hogy ezt úgy alakítsuk, hogy gyakorlatilag végrehajtható legyen a gazdák szempontjából. Köszönöm. Grazie, Albert. Köszönöm, Albert. Irácse kolléga. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszter urak, hölgyeim és uraim. A jelenlegi a mostani ülés nagyon jó lehetőséget kínál a tagállami miniszterek körében arra, hogy tovább vigyük e kérdéseket. Lehet, hogy a bizottság javaslatának értékelésében a kapjövét illetően világos állásfoglalásunk, válláspontjaink vannak, ám ezek lehet, hogy ütköznek. Nem az első alkalom, hogy megvitatjuk ezeket, az, Agra, az Agri Szakbizottságban már folyt vita egy csomagról, annál fontosabb, hogy most is terítékre került a kérdés ebben a körben. Fel, jól lehet, hogy a parlament álláspontja, amely a TESZ jelentésben is kidomborodik, a jövőbeli reform stratégiai gerincét adja majd. Érzékelhetők azok a pontok, ahol nincs egyetértés, és érzékelhető a költségvetés fontossága. A parlament már kinyilvánította, hogy semmilyen költségvetési csökkentést nem fogadhatunk el a kap keretében. Ha meg tudunk egyezni abban, hogy még a kihívások és milyen szakpolitikai eszközökre van szükség, akkor e, ezt belátva megfelelő költségvetésre is szükség van ahhoz, hogy ezeket az igényeket ki tudjuk elégíteni. Ezt kell újra és újra súlykolja a parlament a közvélemény előtt is. Aztán érzékelhető, hogy és szakbizottsági tagok ö, hol látnak problémát a, szakbiz, a, a bizottság javaslatai körében. Többen utaltak már ezekre. Például hogy megfelelően figyelembe veszi a bizottság javaslata a mezőgazdaság sokféleségét. Szerintem nem mindenhol, mert egyes területeken például általány összeget határoz meg támogatás illetően, amely nem veszi figyelembe az európai mezőgazdaság sokféleségét és a termelési módszerek sokféleségét. Szerintem e tekintetben rugalmasabbá kellene tenni a szabályozást, mint ahogy a javaslatban áll. Aztán van még egy terület, amelyet érintenék, egy konkrét kérdésre utalnék. Ma délután a biztos úr azt mondotta, hogy fenn akarja tartani a termelést az Európai Unió minden ágazatában. A cukor termékpálya esetében jó példa látható, hogy a szabályozás hogyan vezetett oda, hogy egyes régióban eltűnt a, a termelés. Tehát fontos, hogy mindezek fényében olvassuk végig alaposan a jelentés, és emlékezzünk a 2015-ös cukorkvóták kérdésére. A parlament egy másik álláspontot foglalt el, a vita így módon megnyílt. Tovább kell folytatjuk, folytassuk az eszmecserét, és olyan megoldásokra jutnunk, ami valóban biztosítja az ágazat jövőjét és azt, hogy a vidék megtartó képessége fennmaradjon. Ott továbbra is élhessenek emberek, mert így bizony problémák érzékelhetők, remélem. Tehát a következő hónapokban gyümölcsöző vidát folytatunk, és az európai ö, ágazat érdekeit erősítő döntése jutunk. Most két miniszter következik, a Német Szövetségi, miniszt... Német Szövetségi Köztársaságból, illetve Spanyolországból. Először hiszenek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt elnök úr, Csolosz biztos úr, tanácsbeli kollégák, parlamenti képviselők. Köszönöm a meghívást, részt vehetek a mai ülésén az Európai Parlamentnek, illetve köszönet illetve az Agri Szakbizottságot is, azért, hogy alkalmunk nyílt az Európai Parlamenti képviselőkkel, illetve a tanácsbeli miniszterekkel témákat megvitatni. Először is azt kell elmondanom, hogy Németország a bizottság alapcéljait osztja, ahogy ezt már néhány kollégám elmondta, azért vannak döntő fontosságú kérdésekben még nyitott, nyitva álló ügyek, ezekben kell dűlőre jutnunk, és ezek közül említenék néhány pontot. Először is az Európai Bizottság módszertana a tagállamok közötti közvetlen kifizetési volumenek közötti felosztásban átlátható rendszert kíván bevezetni, ezt üdvözöljük, ám először is szükség van a világosságra a teljes költségvetésre vonatkozóan, tehát a pénzügyi perspektívára vonatkozóan, és a tagállamok közötti közvetlen kifizetések felosztása csak ezt követően ö, lehet eldönthető összefüggésben az európai szakpolitikák többi területével, például a vidékfejlesztéssel, meg a struktúrális alapok vonatkozó döntések fényében lehet meghozni ezt a döntést. A regionális és tagállami egységes felosztása a közvetlen kifizet, kifizetéseknek a tagállamokon belül egy módszertan, és ezzel Németország jó tapasztalatokkal bír. A közvetlen kifizetések tagállami végrehajtása a gazdák felé nem kérdőjelezhet meg más intézkedéseket. Ennek hátterében Németország egy degressziót, illetve egy volumenről való leválasztást irányozna elő a közvetlen kifizetésekben. A bizottság javaslata a területi alaputól teljes mértékben a ö, volumentől leválasztott felé lépne tovább, ezt nem látjuk szívesen. Szerintünk tovább kell vinni ezt az irányvonalat, azonban egy átmeneti időszakot kell lehetővé tennünk. Másodszorban a környezetvédelmi hozzájárulások tekintetében Németország üdvözli a bizottság által megjelölt célokat, hogy a kap révén is erősítsük a környezetvédelmi politika betartását, és ez össze, összhangban áll, kell álljon az élelmiszerellátás céljaival, illetve az energianövények és ö, egyéb ö, nyersanyag növények termelésével. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy már ma is a mezőgazdaság nagyon fontos hozzájárulással él a környezetvédelmi célok megvalósulásához. Azok a gazdák, akik már ma is agrár környezetvédelmi programokban vesznek részt, nem szabad, hogy hátrányba kerüljenek egy további greening politika révén. Ezért kell megvizsgálni azt, hogy vajon, és ha igen, akkor miként lehet az ökológiai mezőgazdaság greeningre vonatkozó greening politikát a, kiterjeszteni a második pillérre a bizottsági javaslatok alapján. Harmadsorban a vidékfejlesztés területen támogatási intézkedésekre van szükség. Ezekben belül a tervezés biztonságát kell erősítenünk, így az, az abrupt módosítás a pénzügyi eszközök területén elkerülendő a tagállamok részéről is. A tervezés biztonságát illető követelés érinti a hátrányos helyzetű területek meghatározását is, a jelenlegi határokat, amelyek Németországban is érvényesek, fent akarjuk, tar- fent akarjuk tartani a stratégiai programozás tekintetében a többi EU alappal, illetve a partneri szerződésekkel ez a koordinációs erőfeszítéseket feltétlenül növelnünk kell a e területen. És még egy gondolat, ami számomra fontos, a kap egyszerűsítése, kulcsfontosságú elem. Ezért ösztönzöm a, a bizottságot a kap egyszerűsítésére, és az itt szereplő javaslatok erre nézvés nem elégségesek. Egészében tehát attól kell tartanunk, hogy ezek a javaslatok inkább bonyolítják a végrehajtást. Ugyanakkor a végén hozzátenném, hogy egy hosszú folyamat elején állunk, és a tanács, a parlament és a bizottság szerintem jó megoldást találhatnak, és kell is találjanak a közös agrárpolitika érdekében. Köszönöm szépen, Ilse. Most pedig Rosa Aguilárnak adom meg a szót. Elnézést kérek, hogyha a minisztereket kicserélem, de közben mindig figyelem egy fél szemmel az órát. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, kollégák, miniszterek. Először is szeretném Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik lehetővé tették, hogy ez a ma délutáni találkozó megvalósuljon. Nagyon pozitív a véleményünk erről a mai délutánról, ugyanis a nagyon is szükséges párbeszéd lehetőségét biztosították így nekünk, ami Spanyolországot illeti. Mi konstruktívak kívánunk lenni, de ugyanakkor az álláspontunkat nagyon világosan meg kívánjuk fogalmazni. Ezt észben tartva tehát azon a véleményen vagyunk, hogy az Európai Unión belül a gazdálkodásra stratégiai ágazatként kell tekinteni, amelynek nagyon világos célja van. Az élelmiszer ellátás biztonságának a nyújtása az Európai Unión belül. El kell tehát mondanom, hogy ami Spanyolországot illeti, a nemzeti álláspontunk konszenzusos módon született, az autonóm régiókkal együtt fogadtuk ezt el, és a mezőgazdasági ágazat támogat minket, valamint a gazdák szervezetei is támogatnak bennünket. Ezért tehát azon a véleményen vagyunk, hogy a bizottság javaslata nem volt túlságosan érzékeny, nem foglalkozott azokkal a javaslatokkal, amelyeket megtettünk több találkozón a miniszterekkel, és ez vonatkozik a közvetlen kifizetésekre is. Itt mi nagyon világosan elmondtuk, hogy nem tudjuk elfogadni az új javaslati alapot erre. Nem lehet azt megtenni, hogy nem ismerjük el a különböző termelési módszereket szerte az Európai Unióban. Nagyon nehéz lesz az élete rengeteg gazdálkodónak. Vannak olyan gazdaságok, ahol magasak a termelési költségek, vannak, ahol teljesen mások, mert más módszereket alkalmaznak, tehát a bizottsági javaslat számunkra elfogadhatatlan, mert nem veszi ez figyelembe a területi egyensúlytalanságokat, a területi különbségeket és a kapon belül ennek nincsen meg a megfelelő igazolása. Ami a zöldítést illeti. Ugye, tehát, hogy az első pillérből vegyük ki a pénzeket. Egyetértünk abban, hogy a közös agrárpolitikát zöldíteni kell, de azt is vegyük figyelembe, amit a gazdálkodóink már most megtesznek, azaz betartják a környezetvédelmi szabályokat, végrehajtják a különböző projekteket, amik ezt célozzák. Tehát el kell ismernünk azt a munkát is, amit a gazdálkodóink már eddig megtettek, és a versenyképességet, illetve a termelést nem szabad aláásni nem értünk egyet az aktív gazdák meghatározásával, szerintünk ezt még javítani kell, ezt a definíciót. Aztán az egyszerűsítésre vonatkozó javaslat is hát tulajdonképpen inkább bonyolítja a helyzetet, nem egyszerűsíti, hanem bonyolítja a gazdák életét. Ami pedig a piac irányítási javaslatokat illeti, szerintem nem ment a bizottság elég messze, szerintünk nem ment a bizottság elég messze, hatékony eszközöket szeretnénk látni, amelyek automatikusan, zöggenőmentesen és rugalmasan tudnak reagálni az árak változására, a volatilitásra, illetve a válsághelyzetekre a piacon. Azt hiszem, világosnak kell lennie annak a javaslatban, hogy a kölcsönösség alapelvére építünk. A versenyképesség ben a minőséget biztosítani kell, amikor a harmadik országokkal kereskedünk és megállapodásokat írunk velük alá. Az egyenlőség, kiegyensúlyozottság az élelmiszerláncban egy másik alapelv, amelyet nagyon fontosnak tartunk. Szerintünk a termelői szervezetek szerepét erősíteni kell, azért, hogy szerződéses kapcsolatba léphessenek. Ennek megfelelően a szükséges hatásköröket biztosítani kell számukra. És végül pedig a második pillér, a vidékfejlesztési pillért illetően még hadd mondjam el, hogy mi nem gondoljuk, hogy a társfinanszírozás 50%-nak 50%-ot meg kell haladnia. Szerintünk eh, itt a képzésnek és az innovációnak kulcsfontosságú elemeknek kell lenniük, és ugyanakkor fenn kell, hogy tartsuk az infrastruktúrába eh, való beruházásokat, azért, hogy az emberek ott maradhassanak vidéken, és vidéken élhessenek tisztességes eh, életet, illetve megvalósulhasson a fenntartható fejlődés. Valamint az új gazdákra is oda kell figyelni. Az, hogy az első pillér 2%-át mondjuk arra fordítjuk, hogy a fiatalok visszatérjenek a gazdálkodásba, hát ez nem elegendő. Nagyon világos üzenetet kell, hogy küldjünk a fiatal európaiaknak, olyat, amiből tudják mindenféle kétsége nélkül, hogy lesz lehetőségük arra, hogy a gazdálkodásban tevékenykedjenek, hogy ezt a pályát válasszák, és ott maradjanak vidéken. Tehát ezeknek az intézkedéseknek a fiatalok igényeit kell figyelembe venni, rájuk kell őket szabni, és a nőkről sem feledkezhetünk meg a mezőgazdaságban. Nem lehetnek olyan javaslatok, amelyek egyáltalán meg sem említik a nőket, miközben ennyire fontos szerepet játszanak a nők a vidéki közösségekben és a gazdálkodásban. Tehát ezekből az okokból utasítottuk el először a bizottság javaslatait. És van itt egy nagyon fontos elem, ugyanis szerintünk ezek a javaslatok aláássák a termelői modellt nem csak Spanyolországban, hanem a mediterrán térség egészében. Ugyanis nem vették figyelembe a termelők igényeit. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselők következnek. Először George Lyon következik, és utána pedig Vasevoszki lelnök. Köszönöm szépen, elnök úr. a Savicki úrnak is a tanács részéről köszönöm ezt a kiváló lehetőséget, mert éppen a három intézmény tagjai összeülhetnek, és egy kezdeti közös gondolkozást folytatnak Csolosz úr javaslatairól. Az élelmiszer és termelés és annak biztonságos sosem volt politikailag fontosabb, mint most, amikor is az élelmiszer árak hatalmas fluktuációnak voltunk tanulni az elmúlt három-négy évben. Szakbizottságunk többször rámutatott arra, erre, és arra, hogy egyre növekszik a lakosság, egyre növekszik az élelmiszer igény, egyre szűkülnek a források, az élelmiszer termelés forrásai. Ez az a háttér, amely, amelynek fényében kell a javaslatot értékelnünk, és amely révén amely vagy előre vagy hátra mozdítja majd az európai mezőgazdaságot. A kulcsfontosságú kérdésekhez érkezve, vagy vajon a, a reformok választ adnak az előttünk álló kihívásokra, és egy olyan új modellt hoznak létre, amely hat, energiahatékonyabb, széndiokszid hatékonyabb és munkahatékonyabb. Nos, ezekre a választ azt kell mondanom, hogy nem. Jó, igen jó kiindulási pontot jelent a bizottság javaslata, de nem ad választ a fenntarthatóbb és versenyképesebb európai mezőgazdaság jelentette kihívásoknak. A pozitív elemek közé sorolható a pénzügyi eszközök jobb felosztása, méltányosabb felosztása, bár egyes tagállamok szerint nem lesz ez, még nem elégséges ez sem. Aztán a, a gazdák közötti méltányosabb elosztás is pozitív elem, bár nyilván nehéz lesz a történeti rendszerről az új rendszerre átlépe, és több tagállamok, több tagállamok a korábbi modellt alkalmazza majd. Üdvözlöm a kutatásfejlesztés bevaló beruházások növelését, ami a jövő szempontjából nagyon fontos, és a közvetlen kifizetések jobb célzása az aktív gazdák irányába nagyon komoly kérdéseket vet fel a definíciók ügyében. Aztán üdvözlöm azt is, hogy a közvetlen kifizetéseket sikerült a, a hátrányosabb helyzetű területekre irányítani. Ha fent akarjuk tartani Európa szerte a mezőgazdaságot, akkor nagyon fontos, hogy belássuk ezeket az igényeket. A közvetlen kifizetések úgymond zöldítése, sőt már két alkalommal is kérte a parlament, és támogatjuk azt a ezt a koncepciót. A nagy gond persze megint csak a részletekben rejlik, hiszen az intézkedések jelenleg nem jelentenek más, mint egy kicsit kifényezett cross-compliance rendszert, ennél hatékonyabb élelmiszer hatékonyabb és széndiokszid hatékonyabb mezőgazdaságra lesz szükség a jövőben. Szerintem a javaslatok jó kiindulpontot jelentenek, ám az intézményeknek együtt kell, és együtt is tudnak működni azért, hogy ezen a platformon mozogva kiépítsék az új mezőgazdaság kereteit, amelyek a jövő szempontjából kulcsfontosságúak az a platform, amelyet így meghatároztunk, az első lépést jelenti azon a közös úton, mely révén javíthatjuk a csomagot, és reményém szerint felnövünk a kihíváshoz, és ennek révén képesek leszünk a egyre növekvő lakosságot táplálni, és a növekvő igényeket kielégíteni világszerte. Köszönöm, George. Vacsevoszki alelnök úr következik három percre. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter urak, hölgyek és uraim, hölgyem és uraim, nagyon sok pozitív aspektusa van azoknak a javaslatoknak, amelyek itt az asztalon fekszenek előttünk. Az aktív gazdák, a zöldítés, a kis gazdaságok nagyobb támogatása, és így tovább. De mivel én vagyok az egyetlen árnyék előadó, aki a közvetlen kifizetésekkel foglalkozik, és egy új tagállamból származik, én inkább arra fordítanám az időmet, hogy erről beszélek. Tehát, hogy hogyan lehetne kiegyensúlyozni ezt. Nagyon sok az eltérés az új és a régi tagállamok között. Persze nem mindig ez a helyzet, mert vannak régi tagállamokban is kis közvetlen kifizetések, de amikor én a lengyel gazdákkal találkoztam, miután ezeket a javaslatokat bejelentették, én azt mondtam nekik, hogy hát jó és rossz híreim is vannak. A jó híreim az, hogy kiegyenlítik ezeket a közvetlen kifizetéseket, de a rossz hírem az, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mikor vagy meddig. Mivel Dániának most itt nincs képviselője, megragadom a lehetőséget, hogy példákat is mondjak. Mondok egy-egy példát egy új és egy régi tagállamból. Nem kívánok Lengyelországra hivatkozni, úgyhogy egy más példát fogok majd használni, Dánia és Litvánia példáját. Egy régi és egy új tagállam példáját. Hasonló ö, éghajlati körülmények között ö, Élnek itt a gazdák, hasonló a művelhető föld mennyisége, és a második mellékletben szerepelnek a közvetlen kifizetések, amelyek ezekbe az országokba érkeznek. 2014-ben Dánia 942 millió eurót kap, Litvánia pedig 396 millió eurót. Mondom még egyszer, hogy ugyanakkor a megművelhető föld mennyisége. 2019-ben, ugye miután részben már kiegyenlítődnek majd a közvetlen kifizetések, a különbség a következőképpen alakul. 909 millió euró Dánia, és 458 millió euró Litvánia. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül kétszer akkora még mindig a Dán kifizetés. Kérdezem, hogy miért van ez a különbség? Dánia ennyire sok hegyvidékkel rendelkezik? Hát nem. A mezőgazdaságot támogató éghajlati körülmények sokkal kedvezőbbek, mint Litvániában. úgyhogy nem igazolná semmi ezt a nagy különbséget. És Dániának nem kell bepótolnia azt az időszakot, amit mondjuk Litvánia a kommunista idők alatt elvesztett. Hát pont Litvániának kellene behozni a lemaradást. Miért van ekkora különbség a közvetlen kifizetésekben, hogy a régi tagállam kétszer akkora mennyiséget kap? Az egyetlen magyarázat a diszkrimináció. Erre egy olyan diszkrimináció, amelyet a szerződés cikk, 18-as cikke tilt. Az Európai Uniót létrehozó szerződés 18-as cikke tiltja a diszkriminációt. És nekem igazából ezeknek a különbségeknek a fokozatos megszüntetése sem nagyon tetszik. Nem szeretem ezt a szót, hogy fokozatos. 2004 óta tart ez, sokkal kedvezőtlenebb körülmények között csatlakoztunk 2004-ben, és így tevékenykedünk. 2013-ra hát ígérték a megkülönböztetés megszüntetését. Kérdezem, hogy ez meddig fog tartani? Ez nem felel meg az Európai Unió alapelveinek. Ennek a problémának a megoldása, az igazságos megoldása, a közvetlen kifizetések kialakításánál életbevágóan fontos a kap jövője szempontjából, hogyha az EU teljes területén kívánunk jó, jól működő mezőgazdaságot látni, nem pedig csak a részterületeken. Köszönöm szépen. Most megint a miniszterek következnek, először Péterben a cseh köztársaságból, Bendl, és utána pedig a portugál miniszter Assosao Cristas. Először a cseh miniszternek adom meg a szót. Oh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, miniszter úr, tisztelt képviselők, kollégák. Én is szeretném először köszönetemet kifejezni, meg hálámat hogy meghívtak, és egyáltalán megszervezték e fontos kérdésekben tartott eszmecserét itt az Európai Parlamentben. A, remélem, hogy az, hogy átugrottak az első körben, és nem kaptam szót, nem a lengyel és a cseh köztesek közötti nézeteltérést jelenti. Egy oldalon állunk mindannyian. Talán inkább arról volt szó, hogy a miniszterhölgyeknek adták meg először a szót. Na de most megkaptam a szót, ha már így van, akkor hadd váltsak komolyra, és szóljak a témáról, magáról. A Csehország számára prioritás, hogy átlátható, egyszerűen végrehajtható kap alakuljon ki, anélkül, hogy igazgatási terheket rójunk a gazdák vállára, és hogy mindez versenyképes legyen, és Ezen belül hagy kommenteljem néhány kulcsfontosságú elemét a javaslatnak. Először is a közvetlen kifizetések ügyét. Az új rendszer a kifizetési címek alapján áll. Szerintünk ez nem egyszerűsítés, sőt, épp ellenkezőleg bonyolítja a dolgokat. Ezért szeretnék meghosszabbítani az egyszerűsített rendszert, a, az egységes alapú támogatások rendszerét, mert ez egyszerű, könnyen igazgatható rendszer szerintem legalább 2015-ig fent kéne tartani. Csehország ugyanakkor értékeli a bizottság azon erőfeszítéseit, melyek révén zöldíteni kívánja a kifizetéseket, ám ez a zöldítés motiváló hatású kell legyen, így módon önkéntes és arányos kellene, hogy legyen. Annak érdekében, hogy az a kap egyszerűsítésének alapvető célját szolgáljuk. A biztos úr aztán beszélt arról is, hogy nem növelhető Európában a művelt földterület, hanem inkább a teljesítményt, a termelékenységet kell javítani. Ezzel alapvetően egyetértünk ezzel az állásponttal, ugyanakkor a 7%-os javaslat a, a pihentetett terület ezen százalékos aránya éppen ezen a cél ellen hat. Úgyhogy a jövőben a, a bizottsággal és a parlamenttel együtt egy konszenzust kell meghatároznunk, egy, mert ez a javaslat így, ebben a százalékos arányban szerintem nem. Hát nincs ínyünkre, ahogy a tanácsban el is mondtam már. Ami a közvetlen kifizetések plafonját illeti, a Csehország mindig ellene volt ennek mert nem vagyunk barátja semmilyen intézkedésnek, amely különbséget tesz a támogatások között önkényes ö, alapon. Ugyanakkor a bürokráciát is növeli, a gazdák szempontjából is, meg a végrehajtó ö, hatóságok tekintetében is, úgyhogy nem értünk egyet ezzel a gondolattal. Második a vidékfejlesztés a második pillér kérdései. A vidékfejlesztés számunkra lényegi kérdés. Hiszünk abban, hogy az egyes tagállamok igényei alapján kell alakítani a vidékfejlesztés eszközeit és a végrehajtást, és minél előbb meg kell határozni a konkrét költségvetéseket is. És Perez asszonyal, kollégámmal szemben, aki szerint az Európai Parlament az alacsonyabb kifizetések mellett lesz, mellett lesz. Én optimistább vagyok, szerintem a parlament realista lesz. Mivel az új időszak a vidékfejlesztés új keretét is létrehozza majd, egy új stratégiát is ki kell dolgoznunk, egy olyan stratégiai keretet, mely a felhasznált alapok összehangolását is meghatározza. A feltételhez kötöttség és a partneri szerződések vagy megállapodások tekintetében is üdvözöljük a rugalmasságot a tagállami szintű prioritások meghatározásában, illetve a ö, szükséget elemzések alapján való végrehajtásban. Csehország számára az a fontos, hogy a versenyképességet növeljük, a gazdák által termelt közjavak javítsák a, az életminőséget, és lehetőség szerint új munkahelyeket is létre tudjunk hozni az ágazatban. Köszönöm, hogy meghívtak, és hogy elmondhattam Csehország nézetéből, Csehország szempontjából a véleményemet a javaslattal kapcsolatban, és várom a jövőbeli együttműködést önökkel, agrárminiszterekkel, a biztos úrral és a parlamenti képviselőkkel. Köszönöm. Mulțumesc, domnule ministru. Are cuvântul acum doamna ministru Asunsao Cristas din Portugalia. Vă rog. Köszönöm, miniszter úr. Most a portugál miniszter kap szót. Köszönöm mindenkinek, kellemes délutánt kívánok. mindenkor szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy ma itt lehetek és részt vehetek a három oldalú ülésen a tanács, a bizottság és az Európai Parlament részvételével. Gyorsan szeretném elmondani, hogy mi a portugál álláspont a kap reformjával kapcsolatosan. Portugália a közvetlen kifizetések tekintetében egyetért azzal a célkitűzéssel, hogy jöjjön létre a kifizetések konvergenciája a tagállamok között. Azonban ez a konvergencia párhuzamos kell, hogy legyen. Azaz, a tagállamokon belül és a tagállamok között egyszerre kell, hogy megvalósuljon. Amit javasoltak, az nem tűnik sem helyesnek, sem elégségesnek. Másrésztről úgy véljük, hogy a kigazításokra használt kritérium ugyanaz kell, hogy legyen mindkét esetben. Tehát a mezőgazdasági termő terület felülete kell, hogy legyen a kritérium, amelyet mostanáig használ. Úgy véli, hogy fenntarthatóbb mezőgazdaságra van szükség, de úgy is véljük, hogy Nagyobb kigazításra és nagyobb rugalmasságra van szükség, mert figyelembe kell vennünk a különböző országok sajátos adottságait, különösen a mediterrán térség növénykultúráinak sajátosságosságait. Ezen kívül a zöldítés önkéntes jellegű kell, hogy legyen. Többek között figyelembe kell venni támogathatóság kritériumként ahogyan ezt más sok országban megtették, mint Portugáliában. A környezeti szempontból fenntartható gyakorlatokat. A kistermelőket támogató intézkedések és az egyszerűsítés. Az erre irányuló bizottsági javaslatokat kedvezőnek tekintjük, az aktív gazdálkodó meghatározását is, az 5 Nos, ezt illetően a kérdés talán bonyolultabb, és nehéz ezt az intézkedést operatívá tenni, de a második kritérium az el nem hagyás kritériuma, ez kedvezőnek tűnik számunkra. Ez egy világos jelzés azt illetően, hogy milyen kötelezettségvállalása kell, hogy legyen Európának egy olyan mezőgazdaság felé, amelynek képesnek kell lennie megfelelni a nemzetközi élelmezésügyi kihívásoknak. Ami a piaci mechanizmusokat illeti két rövid megjegyzéssel élnék. Más tagállamokhoz hasonlóan úgy véljük, hogy messzebb kell menni az élelmiszerlánc működését illetően, meg kell találni a jobb érték elosztás mechanizmusait, és az Európai Parlamentben elhangzottaknak megfelelően újra kell gondolnunk a tejkvóták fenntartásának kérdését, illetve a szőlő termesztési kvóták kérdését. Ami a vidékfejlesztést, a második pillért illeti, úgy véljük, hogy a kockázatkezelési mechanizmus a bizottsági javaslat formájában pozitívnak tekintendő, fontosak ezek a mechanizmusok, és ö, fontosak egy olyan ország számára is, mint Portugália, ahol nagy az éghajlat instabilitás ami a termelő szövetkezetek eh, javára szolgáló intézkedéseket illeti ezek kedvezőek, még akkor is, hogyha messzebb kellene menni, támogatni kellene a szervezetek, szövetkezetek összeolvadását, ami pedig a konkrét intézkedéseket illetik, amelyek érintik Portugáliát, így például eh, a eh, beruházások <clears throat> a Portugáliában, ahol nagyon nagy az asszály, és az éghajlatváltozás kihatásai is erősek, ott bőkezőbb intézkedésekre lenne szükség az öntözést szolgáló intézkedések vonatkozásában, hiszen ez egy fenntartható intézkedés környezeti szempontból is. Végezetül szeretném elmondani, hogy fontos számunkra, és üdvözöljük a bizottság azon javaslatát, hogy hogy erős kapot akar, amely számot vett a nemzetközi élelmezésügyi igényekkel, és amely Európát az eladott válaszok középpontjába helyezi, és a fenntarthatóság szempontjából is nagyon kedvező ez. Vă mulțumesc. Trebuie să menționez că mi-am permis să-i dau cuvântul doamnei ministru. Köszönöm szépen, szeretnék uh, arra is utalni, hogy a miniszterasszonynak megadom a szót korábban, mert el kell menjen, ezért adtam meg korábban neki szót, most Hojszling úr a szó, Európai Parlamenti képviselői. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Frakciónk szerint alapvető jóreim mutatnak a reformkezdeményezések, mert hogy a kapot úgy kell alakítani, hogy az európai szabályoknak megfeleljen, és a fenntarthatóság legyen a vezérelv, valamint a klímastratégia, valamint a fajok sokfélesége, a biodiverzitás azok a vezérelvek, amelyek alapján a kap jövőjét meg kell határoznunk. Ezen túl a minőségi termelésre kell tennünk a hangsúlyt, és a regionalitást hangsúlyoznunk a világpiacokon is. A kérdés az, hogy vajon többet kell termelnünk, miközben az élelmiszer 50%-át eldobjuk, a háztartások a kukába dobják. Kérdés, hogy vajon a több termelésre kell -e koncentrálnunk. A keresztelekre vonatkozó bírálat kapcsán a 70%-os arány feltétlenül nagyon magas, a parlament kétszer nyilatkozott már a greening kérdéséről, most várjuk, hogy mik lesznek a részletintézkedések, hogy azok támogathatóak-e vagy sem. Fontos, hogy a lakosság elfogadja a kapott, elfogadottságot nyerjen az adófizetők körében is ez. Nem csak a gazdák érdekét kell szolgálnunk, hanem ehhez az is szükséges, hogy a fogyasztók érdeke is kidomborodjék. Ezért a közélvak termelése meghatározása is nagyon fontos. A, a felosztás kérdését illetően szerintük ez nem megoldott a tagállamokon belül sem, meg a mezőgazdasági ágazaton belül sem. A 120 ezer eurós plafont illetően ez csak az üzemek 1%-ára érvényes, tehát valamiképp más kell a témával megbirkoznunk, mert a jelenlegi formában megint csak a nagy gazdaságok lesznek a ö, ö, legfőbb kezdeményezétjei a politikának. Nagyon konkrétan a tej ágazatra vonatkozó intézkedések, azt kell mondanom, hogy ezek nem kielégítő intézkedések, olyan piaci szabályokra van szükség, amelyek nem csak a válságra adnak választ, hanem be kell lássuk, hogy a liberalizációs törekvések bizony öngolt jelentettek sok alkalommal a múltban, és a, a, a termelők helyzetét erősítenünk kell a élelmiszer láncban is. A, és egy dolog teljesen világos, hogy az európai fehérje stratégia szükségszerű, és a, nem jó az, hogy 80%-ban importól függ, fehérje importól az európai mezőgazdaság. A takarmányok területén. A pillereket illetően nem vagyok ellen a rugalmasságnak, ám nem megengedhető, hogy mező, hogy a, átsúszanak más pillérbe a közvetvédelmi intézkedések. Itt feltétlenül fel, egyensúlyra van szükség. Nagyon sokat beszéltünk a pénzről. Az agrárminiszterektől azt kérem, hogy a tagállamok végre megfelelő módon finanszírozzák a, az agrárpolitikát. A bizottság által javasolt nagyságrendben legyen végrehajtható, és ehhez bizony a tagállami költségvetések is eszközöket kell, hogy rendelkezésre bocsássanak, egy, mert hogy a, annak érdekében, hogy ez a politika végre az agrár, az európai agrármodell nevet megérdemelje. Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir izvērtusies tāda interesanta un es ceru arī auglīga diskusija. Köszönöm. Azt hiszem, ez egy nagyon érdekes felvetés, gyümölcsöző vita lenne ezt részletesebben lefolytatni. Ahogy a biztos úr is elmondta, gyakran találkozunk egymással, és több témát vitatunk meg a közös agrárpolitika kapcsán. De egyébként nem ez az első alkalom, hogy ezt a javaslatot meghallgattuk. Én, nekem van egy félelmem, én attól tartok, hogy lehet, hogy ebbe a csapdába esünk, hogy rengeteg vitát bonyolítunk le, nagyon sok javaslat találunk elő, nagyon szép ígéretek születnek, és aztán a végén nem tükrözi majd a végeredmény azt, amit mi elmondtunk. A frakcióm mon belül az a vélekedés uralkodik, hogy a szociális intézkedések nem jönnek át a közös agrárpolitikában, nem jelennek benne meg eléggé erősen. Nagyon sok termelőt érintenek a közvetlen kifizetések. A saját hazámban, Lettországban, ugye engem Lettországban választottak képviselővé. Nagyon életbevágó kérdés, húsba vágó kérdés a közvetlen kifizetések kérdése, és ez um, teljesen jogos is, mert Lettországban ma is ugyanez vonatkozik Litvániára és Észtországra is, hogy a közvetlen kifizetések a régi az EU-s közvetlen kifizetéseknek csak a 30%-ának megfelelő összeget kapjuk. És azt mondják az emberek, hogy jaj, ne aggódjanak a kedves termelők, majd 2012-től kezdve már az 50%-at is el fogják érni. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor Lettország, miután már 10 éve tagja az EU-nak, még mindig csak ott tart, hogy az EU-s közvetlen kifizetéseknek az 50%-át kapja Hát nem hiszem, hogy a lett állampolgárok túlságosan is lelkesednének egy ilyen javaslatért, és szaladnának, hogy európai parlamenti képviselőket választanak maguknak. Nem elfogadható ez a megközelítés. Vannak, akik azt mondják nekünk, hogy hát nincs pénz, kénytelenek vagyunk tehát megszorításokat meghozni. Közben azt mondják a választóim, hogy közben több száz millió euróval finanszírozunk mindenféle más intézkedést, Beszéltek ugye az európai pénzügyi stabilitási eszközről is, amely akár 3 trillió euróra rúgó összeget is elér, hát akkor én azt gondoltam volna, hogy a biztos úr, gyakorlatilag az egész bizottság, ön biztos úr, az egész bizottság Barozó úrral együtt leül és foglalkozik ezzel a kérdéssel is. És átgondolják, hogy mi történik majd a közvetlen kifizetésekkel. Lettországban tulajdonképpen az a helyzet, hogy át fogják majd, hogy, hogy erdősíteni fogják a területeket, az emberek megveszik a földterületeket, és utána pedig fásítást hajtanak végre mert a gazdák nem tudják növelni a mezőgazdasági termelékenységüket. Tehát olyan döntéseket hoznak önök, amelyeknek a hatására az emberek elhagyják a mezőgazdaságot, mert nem lesznek munkahelyek, nem lesz munka lehetőség. Tehát arra kérem önöket, hogy valóban vegyék figyelembe a szavazóink aggájait. Megköszönöm. Most pedig ismét a miniszterek következnek. Először Skandalinis miniszternek adom meg a szót Görögországból parancsoljon. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Υπουργού μου που ήταν αναγκασμένος να μείνει στην Αθήνα θέλω να σας ευχαριστήσω. Miniszterem nevében, aki Aténben kellett maradjon, vagyok itt. Köszönöm, hogy eljöttek megszervezni ezt a, és megszervezték ezt az ülést. Nagyon fontos időkben történik mindez. Fontosak az ilyen eszmecserék, hiszen olyan szakpolitikák kialakítását segítik, amelyek az állampolgárok és azon belül a gazdák érdekeit is szolgálják. Mindannyian beláttuk majd beláthattuk mostanra, hogy mennyire fontos a kap. És a bizottság legnagyobb erőfeszítése ellenérés azt kell mondanunk, hogy a javaslatok nem esnek egybe feltétlenül Európa, az európai gazdák igazi ö, várakozásaiba. Hadd kezdjem a költségvetés kérdésével, ennek kifejtését. Nagyon ambiz, nagyra törő célokat határoz meg a bizottság, ám a megtakarítás, megszorítások idejét éljük és rápillantunk, milyen kihívásokkal kell szembenézzen az európai meggazdaság, azt kell mondjuk, ez az egyetlen ágazat, ahol igazából csökkentették a kiadásokat. Ami pedig a mezőgazdaság köztámogatottságát illeti. Ezt a gazdasági nehézségek az EU-t és a tagállamokat sújtó válság összefüggésében kell vizsgáljuk. Különösen így van ez. A, a gazdasági szankciók, sőt büntetések, a tagállamokat sújtó büntetések fényében. Mert ezek bizony nem segítik a tagállamokat fejlődésük útján. Úgyhogy hosszú távú változásokra van, változtatásokra van szükség. A változások nem lehetnek abruptak, nem lehetnek váratlanak. Az agrárium területén sem. A közvetlen támogatások is rugalmasabb módon kell a nagyobb hatékonyság érdekében meghatározásra kerüljenek, hogy ne veszítsük el a mezőgazdaság jelentős részeit. A regionális, regi, regionalizáció is társadalmi igazságosságot kell szolgáljon, és a mezőgazdaság tényleges igényeit kell kiszolgálja. Világos, átlátható kritériumrendszer mentén. A kap egy sor környezetvédelmi ösztönzőt is kell tartalmazzon, amelyek érthetőek átláthatóak a gazdák számára is, és végrehajthatóak. Attól függetlenül, mely régióban vagy ágazatban vezetik be. Ugyanakkor a követelmények reálisak kell, hogy legyenek. Annak érdekében, hogy ne ijesszék el a gazdákat a mezőgazdasági termelés kizöldítésétől. Ne feledkezzünk meg arról, hogy már egy sor, egy, egy hatalmas listája van a követelményeknek, amelyek amelyek a gazdák, amelyekhez igazodnia kell a gazdáknak. Még a, a célok lehetnek jók, ám hogyha a végrehajtás rendszere nem jó, akkor inkább elriasztják a gazdákat, mint sem ösztönzik őket. A támogatások jobb, célzottabb módjára van szükség, annak érdekében, hogy fenntartható legyen az európai mezőgazdasági gazdasági modell, amely a biodiverzitás érdekeit szolgálja, és amelynek keretében a kicsi és nagy gazdaságok is képesek talpa maradni, és, azok, és a, a nehezen művelhető területeken is és biztosít, megmaradást biztosít. A plafonok tekintetében pedig azt kell garantálnunk, hogy legyen mindennek haszna, jövedelme. Tehát biztosítjuk azt, hogy mindez a jelenlegi modulációs rendszerrel egybeeső irányba halad. Meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogy alakul ez. Az aktív gazdálkodásra kell helyeznünk a hangsúlyt, ezt a tagállamok is ösztönözhetik, elősegíthetik, hogy ami, a gazdá, aktív gazdák kapjanak támogatást, ami pedig a támogatások allokációját illeti. A pénzek felosztása nem lehet, nem járhat negatív hatással a jelenlegi stabilitást illetően. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a szolidaritásra is szükség van, és ez kell érvényesüljön a, a végrehajtásban. A válságkezelési módszertanok, illetve az árak és piacok stabilizációja tekintetében, meg a jobb működés, az élelmiszerlánc jobb működésére vonatkozó intézkedések mind-mind szükségesek annak érdekében, hogy az ágazat életképességét javítsuk, és azt is, hogy a gazdák mértányos jövedelmez juthassanak olyan helyzetben, amikor a nehézségek egyre akutabbá válnak. Szerintem a, a javaslatok tartalmaznak pozitív elemeket, amelyek ez irányba mutatnak. Összefüggelés, összefügg, összefoglalásként tehát azt kell mondanom, hogy nehéz út előttünk, a, akár sok esetben fából vaskarikát kell csinálnunk, ám ugyanakkor nagyon jó alapokat nyújt a, a javaslatcsomag, és ha képesek vagyunk együttműködni, akkor szerintem van remény arra, hogy a gazdák és a társadalom szempontjából hasznos eredményre jutunk. Grazie al ministro Scandilidinis. Adesso... Köszönöm Scandilidinis miniszter úr. Most Simon Coveney ír miniszter következik. Uh, thank you, um, Chairman, President. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, miniszterek, képviselő urak és hölgyek! Először is hadd mondjam el, hogy üdvözlöm ezt a párbeszédet. Volt európai parlamenti képviselőként, és most miniszterként üdvözlöm ezeket a lehetőségeket, és azt, hogy az Európai Parlament felelőssége most már sokkal nagyobb abban, hogy egy olyan megoldást találjon a kap reformra, amely mindenki számára elfogadható. Ez a mai párbeszéd, tehát egy hosszú folyamat kezdete, amely remélhetőleg olyan eredményhez vezet, amely minden tagállam előnyére válik. Nyilván arról van szó, hogy az szerte az EU-ban megreformáljuk az agrárszektort. Az élelmiszertermelés intenzívebbé válását próbáljuk elérni, tehát hogy több élelmiszert termeljünk, amelyre Európának és az egész világnak szüksége van, de tegyük ezt oly módon, hogy tartsuk tiszteletben a bolygót, a környezetet, amelyben élünk. Az időnk korlátos, ezért csak néhány javaslatra térek ki, amelyet a bizottság megtett. Először is, ami a pénzek elosztását illeti a tagállamok között, tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny és nehéz kérdés egyes tagállamok számára. Az ír pont a következő. Nagyon pragmatikus módszert választott a bizottság kiinduló pontként, ami a pénzek szétosztását illeti. Mi ezt üdvözöljük. De ez az egyes pillére vonatkozik, a közvetlen kifizetésekre. Emellett mi azt szeretnénk még hangsúlyozni, hogy szükséges világosan fogalmazni a kettes pillérrel kapcsolatban és olyan javaslatot meghatározni, amely az egyes és a másik pillér, és a első és második pillére vonatkozik. Tehát nagyon világos javaslatokat kell látnunk, mielőtt bármit is elfogadunk. Ami a tagállamokon belüli allokálást illeti, miután a nemzeti terveket elfogadják. Hát ez az egyik legnehezebb kérdés az én hazám számára. Például ami a területi alapú, egységes támogatást illeti, ugye az bizottság ezt javasolja most, de ez komoly gondokat fog okozni Írországban és több más tagállamban is. Olyan tagállamokban, ahol különbözőek a termelési rendszerek, és ahol történeti okokból a termelékenységet mindig korábbi kap kifizetésekkel támogatták. Tehát szerintem az a gondolat, hogy mondjuk egy teljesen másik rendszerből egész egyszerűen átállunk egy terület alapú rendszerre, ahol mondjuk a területek tulajdonosai, akik előfordulhat, hogy még nem is gazdák, csak és kizárólag a hektárok alapján kapnak kifizetést. Szerintem ez a javaslat nagyon is károsítani fogja a termelékenységet. Tehát az élelmiszer termelés csökkenni fog. Át kell ezt gondolnunk, és meg kell engedni a tagállamoknak azt a rugalmasságot, hogy a saját igényeiknek megfelelő megoldásokat alakítsák ki, mert nagyon nagy eltérések vannak az EU-ban. Legyen egy bizottsági jóváhagyási rendszer, amely aztán ezeket az egyéni személyre szabott megoldásokat elfogadja, tehát úgy, hogy a versenyszabályokat ne sértsük, az egységes piac alapelveit ne sértsük, és így tovább. De nem lehet ugyanazt a sapkát mindenkire ráhúzni, nem felel meg ugyanaz a megoldás mindenkinek, hogyha tisztában vagyunk a tagállamok közötti különbségekkel. Nagyon-nagyon nehéz lesz ezen megállapodni, és ezért mondom még egyszer, hogy a tagállamoknak rugalmasságra van szüksége. Tehát legyen e, alap, egy alapelvek rendszere, amelyet a bizottság meghatároz, és azon belül legyen rugalmasság. E, ugyanez igaz egyébként a zöldítő intézkedésekre, és én nagyon e, határozottan támogatom a zöldítés irányában tett javaslatokat. Európa legyen a világvezető, ezt érjük el. Tehát legyen az éghajlatváltozást, a széndiokszid kibocsátást figyelembe vevő term- termelés, ezt csökkentsük lehetőleg az éghajlatra gyakorolt negatív hatásokat, de nagyon nehéz ugyanolyan módon alkalmazni ugyanazt mondjuk egy skandináv tagállamra, vagy pedig egy mediterrán térségben lévő tagállamra. Teljesen más évszakok vannak, teljesen más termelési rendszerek, teljesen más termények. Tehát megint azt javasolnám, hogy a bizottság használjon egy nagyon egyszerű rendszert, egyfajta menüt állítson össze mindenféle opciókkal, és aztán a tagállamok ebből választhassanak, a bizottság pedig jóvá tudja hagyni, hagyni az egyes választásokat, legyen mondjuk egy alapértelmezett opció, amelyet a tagállamok választhatnak, hogyha nem kívánnak a menüből választani. Én egyetértek biztos úr az ön véleményével, hogy mondjuk egyre inkább ösztönözni kellene a fiatal gazdákat, a fiatalokat arra, hogy gazdálkodjanak, és határozottabb támogatást kell adni nekik arra, hogy elkezdjék ezt a munkát. Írországban a 35 év alatti gazdák csak a gazdák társadalmának 7%-át képviselik, ez egy nagyon szomorú számadat, ami a második pillért illeti. Itt is világosabban kellene látnunk. Nem látjuk pontosan, hogy hogy osztjuk majd el a pénzeket, a megközelítés arra vonatkozóan, hogy hogy kell ezt elkölteni, az a helyes megközelítés, az innovációra, modernizációra kell figyelni, termelékenységre, fenntarthatóságra, az élelmiszerellátás biztonságára, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre. Ezt tehát üdvözöljük, és támogatjuk a a gazdaságokba való beruházási programokat annak érdekében, hogy a gazdák szembe tudjanak nézni a kihívásokkal és teljesítsék a feladatokat, amiket mi szabunk nekik. Ami pedig a válságkezelést illeti, szerintem eltalálták itt a, a jó utat, legalábbis az önök javaslatait nézve. Tehát az intervenciót, illetve a tárolásra vonatkozó segítségnyújtást, a válságkezelést szerintem jó irányba viszik, ez a javaslatok biztosítanák, hogy a bizottság gyorsabban tudja reagálni az élelmiszerválságokra. Láttunk hogy ilyet az elmúlt 6-8 hónapokban, a hónapban a bizottság nem tudott elég gyorsan reagálni. Tehát jó a kiinduló pont. 2013-ban majd mi vezetjük az elnökséget, sok munka lesz, és örömmel várom az együtt végzett munkát hogy olyan kompromisszum szülessen, amelyet mindenki el tud fogadni. Köszönöm, Simon. A képviselő következnek először Ágnyó úr. Per tre minuti, per favore, rispettiamo i tempi. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a felszólási időt. Köszönöm szépen, elnök úr a zöldítés intézkedésekre összpontosítanék, hiszen a Nagy-Britanniában, a mezőgazdaságban már vannak saját döntések is, a gazdálkodók itt úgy döntöttek, hogy nem ö, ö, kötnek ö, környezeti szerződéseket a kormányjal. Van egy alaprendszer a Nagy-Britanniában, egy ö, környezetvédelmi rendszert lehet választani, vagy egy alaprendszert. Ez egy öt éves szerződést tartalmaz, és itt arról van szó, hogy aztán három vagy öt évre valaki kiegészítőleg szerződést köthet, és ez sokkal hosszabb, mint ahogyan ezt valaki eredetileg akarta, például egy ugaroltatott földterület esetében. A gazdálkodók akik ilyen földterületekkel rendelkeznek, a túl hosszú időtartamra gyakran nem vállalják ezt de hogyha a gazdálkodókat kizárják ezen szabályok hatály alól, mint például a biogazdálkodók, akkor más gazdálkodók miért nem tehetik ezt meg? Aztán nézem a többi témát, eredetileg azt gondoltam... Farming under 500 acres or 200... Általában kétféle terményt termesztenek, de bárki, akinek nagyobb földje van, általában traktort használ insist for the for reasons of official. Nos, a, a, ilyen esetben nem ő maga műveli meg a földet, hanem egy szerződési partner, és az a szerződéses partner egy évig foglalkozik a földdel, aztán más valaki veszi át, és megint más. És ezek a gazdálkodók hogyha a vetésforgóhoz is tartják magukat, akkor ez több adminisztrációs munkát jelent számukra. Remélem, hogy meg lehet majd vizsgálni még egyszer ezt a korlátozást, és ez az 500 hektár, ez még felülvizsgálatra kerül, hiszen mindig is elhangzott, hogy ezek a zöldítési intézkedések az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez is hozzájárulnak. Tehát, hogyha valaki ö, használ a földnek, akkor az éghajlatnak is használ, és az éhénységet is csökkenti a világban. Én is úgy gondolom, hogy a spanyol gazdaság, mezőgazdasági miniszter is elmondta az 50%-os finanszírozást illetően, hogyha megnézzük a Portugáliát, a szomszédos országot, ahol 85-90 százalékos finanszírozás áll fenn, Cipruson a következő hónapok, amely ország majd átveszi a soros elnökséget, ott fejlett az idegenforgalom, néhány hónapot töltöttem ott, és csak két traktort láttam. És ez arra enged következtetni, hogy Ciprus nem erősen fejlett mezőgazdasági iparral rendelkezik. Remélem, hogy Ciprus nem fogja túlságosan befolyásolni a mi mezőgazdaságunkat Nagy-Britanniában. Remélem, hogy a ciprusi miniszterek készek a reform feladataira. Megint asszony következik. Köszönöm, elnök úr, hát akkor én egy másik kihívást fogalmazok meg. A közvetlen kifizetések témájára összpontosítok, én ezért leszek felelős. Több mint két órája hallgatjuk most egymást, és a rugalmasság azt hiszem minden miniszternél felmerült. Tehát ez valami olyan, tudom, hogy a biztos úr nagyon figyelmesen hallgat minket, tehát ez valami olyan, amit a bizottságnak mindenképp meg kell fontolnia, amikor a javaslatok részletes vitáján dolgozik. Tehát nem lehet olyan kifizetési rendszer, amely ugyanazt a sapkát próbálja mindenkire ráhúzni. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy más a helyzet az egyes tagállamokban. Remélem, hogy a, az ülés végén egyetértünk majd az időbeosztásban is, és tisztában leszünk azzal, hogy mekkora nyomás alatt dolgozunk annak érdekében, hogy megállapodást kössünk. A bizottság nagyon elkötelezett, és én üdvözlöm ezt, hogy ennyire határozottan védi, képviselő javaslatait biztos úr, tehát hogy 2014. januárt kitűzte, és ehhez tartja magát. Azért ma elhangzottak alapján azt mondanám, hogy lehet, hogy nehéz lesz ezt teljesíteni, de próbáljuk meg, és tartsuk, jó hiszeműen dolgozzunk e felé a határidő felé. Lavia úr, kollégám is elmondta ezt, a költségvetési vitára utalt, ez bizony majd hatással lesz a mi menetrendünkre is. Tehát talán mielőtt elhagyjuk ezt a termet, ma még visszatérhetnénk az időbeosztásra, a menetrendre. Megnézhetnénk, hogy hol vannak a tárgyalások egyszerre, amelyek aztán befolyásolhatják egymást. Ugye a red tape kifejezés, ami a bürokráciára vonatkozik, ez alapján most a biztos úr megfogalmazta a green tape kifejezést, hogy vajon ez a zöldítés, a környezetvédelmi intézkedések további bürokráciához vezethetnek-e. Egyes miniszterek és mások ezt a véleményt fogalmazták meg ma. Én nem hiszem, hogy a bizottság ezt kívánja látni, és szerintem a parlament ezt nem fogja megengedni. Ugyanis a gazdák állandóan a bürokrácia miatt panaszkodnak, és további egyszerűsítést várnak. Tudom, hogy nagyon sok képviselő osztja az agájaimat nagyon is preskriptív intézkedések kellenek, nagyon konkrétak. Megpróbálják a gazdákat kézen fogva vezetni a legapróbb részletekig. Hát ezt is meg kell vizsgálnunk. És egy kicsit a zöldítés fogalmát szélesíteni kell. Az én hazámban ennek a zöldnek már 40 árnyalata van. És szerintem a javaslatokat javíthatnánk úgy, hogy hatékonyabban használja fel a mezőgazdaság az erőforrásokat, a biodiverzitást megvédje, a vízkészleteket védje, és így tovább. Három konkrét intézkedést fogalmaztak önök meg, ezt még ki lehetne bővíteni, mert vannak olyan tagállamok, amelyeket ez egyáltalán nem érint. Tehát itt még van tennivaló. Végül pedig a kifizetések. tagállamok között és tagállamon belül. Tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem lenne nehéz, ha nem lenne gond a költségvetés. De hát tudni kell, ismerni kell azt a költségvetést, ami a rendelkezésünkre áll, hogy mivel lehet gazdálkodni. Legyünk tisztában azzal, hogy amikor az újra elosztásról tárgyalunk, akkor ennek a következményeit ismerni kell. Mi lesz ennek a következménye az egyes tagállamokban és a tagállamok között? A különböző véleményeket, amelyeket az asztal körül hallunk, meg kell fontolni, hiszen meg kell majd állapodnunk az emberen a nehéz kérdésekben. Mindenkit meg kell hallgatni. Ezért remélem, hogy az intézmények megpróbálják elmélyíteni a munkakapcsolataikat a megoldás érdekében. aki 2014 után is tervezni szeretnék a tevékenységüket, és olyan fogyasztók, akik a minőség és az ár vonatkozásában, valamint a környezetvédelem vonatkozásában bírnak igényekkel. Úgyhogy köszönöm mindenki hozzászólását. Valóban nagyon fontos eleme ez a vitának, és nagyon fontos elérjük céljainkat az adott határidőre. Köszönöm, három miniszternek adom meg a szót kezdvén. Az olasz miniszterrel, Roberto Rosso államtitkár úrral, ezt követően Lettország és Litvánia a mezőgazdasági minisztere kapja meg a szót. Tessék, Roberto. Tisztelt kollégák, köszönetet mondok Paló de és Marek Szavickinek, hogy megszervezték ezt a fontos eszmecsét a három intézmény között. Alapvető feladatunk van, Együtt kell létrehoznunk egy új közös agrárpolitikát, amely képes sikeresen szembenézni a jövő kihívásaival. Az utóbbi évek tapasztalata megmutatja, hogy az európai gazdálkodóknak javítaniuk kell versenyképességüket annak érdekében, hogy sikeresen helytálljanak a globális piacon. Ezek a gazdálkodók egyszerű szabályokat követelnek, kevesebb bürokráciával, ahogy a kollégák emlékeztettek erre, célelérés érdekében Figyelmünket a, gazdas, a mezőgazdasági vállalatokra és a termelésre kell összpontosítani. Sajnos a bizottság javaslatai nem ebbe az irányba mutatnak. A bizottság közvetlen támogatási rendszer elég összetett, új terheket jelent a gazdálkodók számára, és nem teremt rugalmasságot. Csak egy példa. A greenings intézkedések esetében ezek terhet jelentenek a mezőgazdaság számára, nehéz ezeket ellenőrizni, és hiányos hasznot jelent a környezet számára és országom nevében is felhoznám, hogy nincsenek hatékony ellenőrzések a környezeti, a környezetvédelmét illető intézkedések tekintetében. Nehéz ezeket ellenőrizni, például emlékeztethetnék a növényvédőszerekre a mezőgazdaságban. A közvetlen támogatások konvergencia egy másik probléma a tagállamok között itt is ki kellene igazítani a javaslatot, amely megakadályozza a rugalmasságot a tagállamok számára, amikor a közvetlen támogatásokat kiosztják a gazdálkodóknak. Azt hiszem, hogy az egész javaslat a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan jelentősen egyszerűsítendő, hiszen nem szabad további terheket teremteni a mezőgazdaság számára, és nagyobb szubszidiaritást kell biztosítani a tagállamok számára. Ami a piaci intézkedéseket illeti, az elmúlt években az árak volatilitása nehéz próba eljárította a gazdálkodókat, és és azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a kap nem tud segíteni a gazdálkodóknak, hogy megelőzzék és kezeljék a piaci válságokat. Nagyobb bátorságra van szükség ezen a területen, hatékonyabb intézkedésekre, hogy megvédjük a gazdálkodók jövedelmét. Hogy ezt az eredményt elérjük, ahhoz ösztönözni kell a gazdálkodókat, hogy a kínálatra összpontosítsanak, és javítani kell az élelmezési láncot is. A nyomon követhetőséget, az azonosítást a termékek esetében meg kell könnyíteni, gát, meg kell gátolni a multinacionális érdekek érvényesülését, például Latin Amerikából, ahol ö, nincsen differenciált termelés. Ami pedig a második pillért illeti, eznek nagyon fontos szerepe van a gazdaság, ö, mezőgazdaság versenyképességének javítása érdekében, éppen ezért a hatályos szabályokat egyszerűsíteni kell. A bizottság javaslata viszont az ellenkező irányba mutat, egy bonyolultabb rendszert teremt, amely a gazdálkodók igényétől távol van. Emlékeztetnék arra, hogy még mindig nem oldottuk meg a azt a problémát, hogy egyes országoknál, ahol regionális programozás van, ott nem automatikus a támogatás, így például Olaszországnak jelentős pénzügyi igénye van. Nem elfogadható, hogy azok a tagállamok, amelyeknek regionális szervezetük van, azok penalizáltak a központi struktúrájú tagállamokkal szemben felvetették többen is a pénzügyi források kiosztását a tagállamok között az első és a második pillérből, itt ez a kérdés a pénzügyi tervhez kapcsolódik, de most szeretném kiemelni, hogy Olaszország elfogadhatatlannak tekint bármilyen olyan megoldást, amely a források megosztása csupán a tagállamok mezőgazdasági termőterületéhez igazítja, és nem veszi figyelembe a termelést, a munkát és az összes többi jelentős tényezőt, kiindulva az létfenntartási költségektől. Hiszen drámai lenne, hogyha termelés tényezőt feláldoznánk a, ö, csak a felületi kritérium oltárán. Olaszország ezt a módszert nem tudja támogatni. Ö, ennek köszönöm Roberto Rosso. Most Lettország mezőgazdasági minisztere lett Laim Dotta Strajumoma kap szót, elnézést kérek a neve kiejtésért, lett miniszter. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, miniszter urak, tisztelt képviselők! Először is hagyd köszönjem meg, hogy lehetőségünk van együtt az Európai Parlamenti képviselőkkel megvitatni ezeket a kérdéseket. A kap módosítása és reformja tekintetben Lettország a véleménye az, hogy nagyon sok értékes javaslatot tartalmaz a csomag, ám időhiányában inkább most a legfontosabb problémával szeretnék foglalkozni. A lett gazdák nem tudják elfogadni a közvetlen kifizetések javasolt módosítását, mert a közvetlen kifizetések területen tapasztalható igazságtalanságot nem orvosolja. Néhány számot hagyom csak megtisztelt képviselő. 2017-re 40 eurót kapnak egy hektárra. Ez csak 44% az EU átlagnak. És ha összevetjük Letországot a többi tagállam ö, jutatásaival, sokszor három, sok esetben háromszoros a, az arány. Lehet, hogy persze a munkaköltségek és évköltségek alacsonyabbak országban, de nem ennyivel. Tehát nem tudom, hogy ezek a különbségek hogyan védhetőek, és hogyan lehet ezt elmagyarázni mondjuk a lett gazdáknak ezek fenntartását. A történeti adatok nem lehetnek indokai a ezen helyzet fenntartásának egyetlen EU tagállam sem szabad, hogy az átlag alatt 20%-kal szerepeljen. Jelenleg 6, tagállamra vonatkozik az, az Európai Bizottsági számítás szerint is, hogy 6 tagállam van 20% alatt. Ezen túl támogatnám az ír agrárminiszter a második Eh, pillér átláthatóságára vonatkozó gondolatait és a, a felosztás átláthatóságára vonatkozó eh, meglátásait. Nem tudjuk elfogadni az 5%-os átvezetést az első pillére. Ez növelné a közvetlen kifizetéseket, ám ez a hektáronként csak 5 eurót jelentene, ez nem oldja meg a problémát. Végül pedig hadd mondjam el, hogy aktívan szeretnénk támogatni az egyenlőség elvét, és minden lehető fórumon hangoztatni szeretnénk ezt, részt is veszünk ezeken a fórumokon majd. Most pedig a litván miniszter Gadzis Takivicius kapja meg a szót. Komisszárja, minisztri, mano nuomonė konkurencingumas ir Köszönöm szépen, biztos úr miniszter úr, Úgy gondolom, hogy a versenyképesség és a méltányosság kell legyek a vezérelvek a kap átalakításában a Lisszaboni szerződés céljainak követésében. Ehhez pedig az elvek végrehajtásának egyenlő végrehajtási feltételeit is meg kell teremtsük. Az, hogy a kap céljait és felelősségét megnöveltük, ehhez megfelelő EU pénzügyi támogatásra is szükség van 2013 után, ahhoz, hogy a kihívásoknak az élelmiszerbiztonság biztosítása, a környezetvédelem, a klímaváltozás elleni harc, a versenyképesség erősítése cégének hát tudjunk felelni. A, miközben jelentősen alacsonyabb közvetlen támogatást kapunk, ugyanazon feltételeknek kell megfeleljünk. Olyan közjavakat kell létrejöjjünk, amelyek megfelelő minőségűek, és a vidékfejlesztés, a vidék megtartó képességét meg, fenn kell tartanunk. Az nagyon nehéz nagyon fontos, hogy haktáronként egyenlő támogatást kapjanak eh, az európai területek, ugyanakkor nagyon széttartó társadalmi és eh, környezeti feltételek érvényesülnek Európa szerte. Fontos, hogy méltányos módszertan és minden EU tagállam méltányos elbánása érvényesüljön, hogy elkerüljük a kétsebességű Európa kialakulását az agrárium területén is. Nagyon nehéz egyetérteni az, át, az átmeneti időszak ügyével, amelyet a reform felvázol. Hét éve kényszerülnek gazdáink versenyre, méltánytalan, nem méltányos körülmények között már. Nem elfogadható tehát, hogy még egy hosszú időszakot tartunk fenn ilyen körülmények között. A közvetlen kifizetések területén fel kell zárkóznunk a következő perspektív, perspektív idére a EU átlag, az EU átlagához a közvetlen kifizetésekben azok a kalkulációk és összehasonlítások, melyeket lengyel minisztertársam vázolt fel, mindenképpen figyelemre méltóak a jelenlegi rendszerben. Jelentősen kevesebb közvetlen kifizetést kapnak hazám gazdái, és ez elmondható több tagállamra is. Aztán néhány megjegyzés a jövőbeli kapra vonatkozó javaslatok többi részére. Kétségeink vannak a közvetlen kifizetések bezöldítésére vonatkozóan, meg a 30%-os arányjal kapcsolatban. A tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell megengedni szerintünk. Ezen túl pedig mielőtt eh, a közvetlen fizetések redistribúciós szintjét jóvá hagyjuk, nem szabad a zöldítésre vonatkozó korlátokat jóvá hagynunk. Ami pedig a közvetlen kifizetésekben tapasztalható pozitív fejleményeket illeti, üdvözöljük azt a kezdeményezést, hogy az aktív gazdák definícióját újraírjuk, és a kisgazdaság, a kisgazdaságok szerepét hangsúlyozzuk Európában. Ugyanakkor az aktív gazda meghatározását javítani kell, és a kis a kis gazdaságok fenntartása nem lehet egyfajta szociális támogatás, hanem valóságos alapon kell, hogy érvényesüljön. Ami pedig a vidékfejlesztést illeti, úgy gondoljuk, hogy a vidékfejlesztés finanszírozását objektív kritériumok alapján kell meghatározni, a jelenlegi helyzet alapján. Ez pedig nem lehet a többi kérdéstől elszigetelten tárgyalni. Például az egyes pillér finanszírozásának kérdéseitől elszigetelten. A piacok szabályozását illetően a, látván azt a hatalmas fluktuációt, ami a piacon érvényesül, egy válság alap létrehozása üdvözlendő lépés volna. Támogatjuk ezentúl azt a gondolatot is, hogy a fő piaci szabályozási intézkedéseket a stabilitás garanciájaként kell fenntartani. Ugyanakkor vannak olyan javaslatok, amelyek nem elfogadhatóak Litvánia szempontjából. Erre már más tagállami miniszterek is rámutattak, nem támogatjuk a cukorkvóták eltörlését 2015-re. Köszönöm. Nos, következzenek most a képviselő Spiros Danelis elsőként. Köszönöm szépen. Üdvözlöm ezt a rendkívül innovatív és hasznos kezdeményezést valamennyünk szemére, azaz a mai ülés megszervezését. Néhány észrevétel, ami a zöldítést illeti, azt hiszem, hogy hatékonyabb lenne ez, hogyha figyelembe vennék az Európai Unió különböző régióinak sajátosságait. Például a az olíva, a hagyományos olíva ültetvények nagyon kevés trágyát használnak, és ez hozzájárul a hagyományok megőrzéséhez, a biodiverzitás megtartásához. Ugyanakkor jövedelmet biztosít olyan régiók szemére, ahol nincs más alternatíva, és hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez is. Nos, ezen hagyományos termelési mód miért ne részesülhetne a zöldítési intézkedésekből finanszírozásban. Aztán itt van a tagállamok közötti forrás megosztás, különösen a jelenlegi nehéz konjunkturális helyzetben figyelembe kell vennünk a válság által egyes tagállamra kényszerített korlátozásokat, így a vidékfejlesztési program keretében és a gazdasági nehézségek figyelembevételével az Európai Unióban és a tagállamokban. Ami a pénzügyi források megosztását illeti a második forrásból és a vészhelyzeti tartalék finanszírozását. Nos, ezeknél figyelembe kell venni azt a pénzügyi plusz terhet, amelyet a déli országok mezőgazdasági ágazata kell, hogy vállaljon. Ami pedig az ár és piac stabilizációs eszközöket illeti, a piac stabilizálása és az administratív eljárások egyszerűsítése olyan intézkedések, amelyek valamennyi gazdálkodót érintik az összes régióban, az összes tagállamban. Köszönöm. Na köszönöm, Spiros, most pedig következzen három másik miniszter. Kezdjük a Luxem, luxemburgi miniszterrel, Roman Schneiderrel, ezt követően Jim Pess, Nagy-Britannia államtitkára következik, majd pedig Zlot, Zs- Simon Zsolt, szlovákia minisztere. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, képviselő urak és hölgyek! Először is köszönetet szeretnék mondani Paulónak, Mareknak és Dacsának, hogy megszervezték ezt a találkozót ma délután itt a parlamentben. Valamennyiben tudatában vagyunk annak, hogy a kapnak fejlődnie kell, hogy megfeleljen az új kihívásoknak, és figyelembe vegye polgáraink igényeit. Az európai és globális élelmiszer igény minőség és mennyiség tekintetében továbbra is a kap fő célkitűzése, Szükség van egy olyan ki, költségvetésre, amely megfelel ambícióinknak. Ami a tagállamok közötti forrásmegosztást illeti, az első és a második pillér költségvetését ki kell egészíteni, mégpedig hasonló elvek alapján, annak érdekében, hogy igazságos és egyenlő forrásmegosztás alakuljon ki. Továbbra is, mint a múltban megállapodást akarunk találni, néhány megjegyzés ezzel kapcsolatban. Ami a javaslatot illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a közvetlen kifizetések egyszerűsítése Luxemburg számára ö, szeretnénk ö, a, terme, a nagyobb termési költségeket továbbra is kompenzálni, és itt a közvagyonhoz való hozzájárulást is szeretnénk kompenzálni a gazdálkodók részéről. Ami a környezeti kompenzát, komponenst illeti, azt hiszem, hogy itt a közvetlen kifizetések rendszerében nincs elég ilyen intézkedés, mert vannak már önkéntes vidékfejlesztés keretében indított ilyen intézkedések, amelyek hatékonyabbak és jobban figyelembe veszik a regionális és helyi sajátosságokat. Egyebekben ez a bizonyos 7%-os ugaroltatási javaslat, tehát hogy ezen területek kivonása a művelésből ez aránytalan, és ellentétes az élelmiszer biztonság céljaival a fiatal gazdálkodók javára indított intézkedéseket támogatni tudjuk, ami a speciális rendszereket, illetve a kistermelők javára támogatjuk az önkéntes elindítását ezen intézkedéseknek. A bizottság többi javaslata sajnos növelni fogja az administratív terheket a gazdálkodók és a tagállami adminisztráció számára, mint például a kölcsös megfeleltetés kiterjesztése új területekre, az ökológiai kifizetések, valamint az aktív gazdálkodó meghatározása. Ami a vidékfejlesztést illeti, az a véleményünk, hogy a javaslatok jó irányba mutatnak, és lehetővé teszik a folytonosságot a korábbi időszakhoz képest. Ennek ellenére sanáltal állapítjuk meg, hogy az administratív teher semmiféle csökkentését nem irányozták elő a programok elfogadásának eljárásait egyszerűsítendő, vagy az értékelést egyszerűsítendő az egyéb struktúrás alapokkal való közös kezelés, valamint az Európai Innovációs Partnerség azzal a veszélyen jár, hogy nem fogja elje, ezeket az eljárásokat egyszerűsíteni, hanem ö, még inkább megnehezíti ezeket, különösen ott, ahol ö, csekély valamenű programok léteznek. Végezetül felhívnám a figyelmet ö, a hátrányos területet hátrányos helyzetű területek meghatározásának kérdésére. A javasolt kritériumok listája, mint például a terül a föld értéke nem veszi számításba az összes nehézséget, amivel a gazdálkodóknak szembe kell nézniük. A piaci intézkedések tekintetében támogatni tudjuk azt, hogy maradjon meg a magánraktározás és az intervenció, valamint a biztonsági hálózatot is, de az a véleményünk, hogy a szőlő és borpiacnál az ültetvénykvóták meghosszabbítása esetleg megfontolandó és sajnálattal látjuk, hogy még nincsen javaslat a soft landingre vonatkozóan a tejkvóták területén 2015-től kezdődően. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kérem, hogy mindenki tartsa be a felhaszn- felszólalási időt. Jim Pace következik Nagy-Britanniából. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenki szervezői munkáját. Hasznos hogy ezt még sérülhetünk itt. Szeretném hangsúlyozni, hogy Nagy-Britannia szeretne részt venni ezekben a vitákban, bármilyen soká, bármeddig is tarja, tartsanak, annak érdekében, hogy olyan kap jön létre, ami a jövőt is kiállja. A bizottság nagyon javaslatnak nagyon sok elemét üdvözöljük, például a rugalmasság kettős pillérbe vezetését és a bizottság azon vállalását, hogy kutatási, fejlesztési intézkedéseket erősít de még a biztos úr és sokan mások sokat tettek a jövő évek termé, termélésének javítására. Úgy tűnik, nem nagyon reflektáltak a javaslatok arról, hogy, arról, hogy mi történt az elmúlt két és két-három évben, miközben általában növekedtek a tömegcikkek árai. Nem minden tömegtermék ára, de majdnem mindené. És a globális kereslet egyre nő, valószínűleg ez a, ezek az árak felfelé mozognak. Persze fluktuálnak, de az alaptrend felfelé mutat. Ezért e, erre a kapnak formálisan is reagálnia kell. Nem csak arról kell beszélni, mennyi pénzt költünk el, hanem arról is, hogy mire, hol költjük el, hogyan adaptáljuk a termelést ezen változó helyzethez. Szerintem itt elveszhet egy esély, holott hatékonyan kellene a pénzeket felhasználni arra, annak érdekében, hogy versenyképesebb, innovatívabbak legyenek az európai gazdák, és használt lássák, profitáljanak az emelkedő árszínvonalból, illetve a globális kereslet növekedéséből. Több hangsúlyt kell helyezni a kettes pillérre, hiszen ez ennek részén, révén lehetnek versenyképesebbek, innovatívabbak a gazdák, ám azt gondoljuk, hogy a kettes pillér hatékonyabb eszköz a kap zöldítésére is legalábbis Nagy-Britanniában több éve ezt az elvet követjük. Ha pedig az egyes pillérben zöldítünk, akkor az világosan az adófizető javára kell, hogy váljon, és egyszerű is kell legyen. Például a biztos úr világosá tette, hogy a 7% nem pihentetés lesz, illetve nem vezeti újra be a set aside fogalmát, ez helyén való, mert bizony nem volna okos dolog ez a növekvő élelmiszer igények idején ezt tenni. És nagyon sok gazdának nincs 7% olyan földje, ahol ne termelne. Persze vannak, ahol vannak tavak, erdők, ö, ö, sövények, ami környezetvédelmi szempontból előnyös lehet, de van, ahol nincs ilyen terület, akkor hogy találjam, hogy a gazda hogy tud elhatárolni 7%-ot? Aztán hozzá kell tudjuk azt is, hogy erőteljesen támogatjuk azon minisztereket, akik ellene vannak a keppingnek, szerintünk ez rossz felé viszi az egész folyamatot. Világosan hallható volt a miniszterek és a Bizottság tagjainak hozzászólásából, hogy egy tagállamon belüli konvergenciára vonatkozó intézkedések nem elfogadhatóak. Örülök, hogy a bizottság visszavonta ezt a javaslatot, és támogatom azon hozzászólásokat is, amelyek az egyszerűsítést célozták. Mindannyian erre törekszünk. Nagyszerű cél ez, ám nem igen látom a jelenlegi javaslatokban, hogy hol jelenik ez meg. Bene, grazie Jim Pace. Adesso il tuo... Köszönöm Jim Pace. Most pedig Simon Zsolt következik Szlovákia mezőgazdasági minisztere. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som úvodom privítal túto diskusiu. Azzal kezdeném ezt a vitát, hogy kifejezetten üdvözlöm a vitát ebben a keretben. Elég szokatlan, hogy itt miniszterként egy ilyen időpontban ö, folytatunk vitát egy ilyen bizottsági dokumentumról, de Szlovákia nevében elmondhatom, hogy a kap reformja Szlovákia számára jelenlegi formájában némileg csalódást keltő. Tehát az egyenlőtlenségek megszüntetése a tagállamok között, az kap egyszerűsítése és a többi, ez a tagállamok és a gazdálkodók számára csalódást keltő. Egyrésztről az ökológiai, ökológiai oldalról beszélnék. Szlovákia számára ez nehéz, a közös célt támogatni kívánjuk, tehát a környezetbarátabb tételt. E tekintetben a reform világos, de mégis van némi kifogásom a reformmal kapcsolatban. Néhány észrevétel. Az egységes piacon egységes szabályok kell, hogy létezzenek. Ugyanazon szabályok nem kerülnek betartásra a kifizetéseknél versenyképesek akarunk lenni egy globális piacon, de akkor lehetséges ez, hogyha kölcsönösen is versenyképesek vagyunk egymással szemben az EU-n belül, és kölcsönös támogatás uralkodik a tagállamok körében. Épp úgy, ahogyan a Dánia, Litvánia példán láthattuk. Emiatt van problémánk a kifizetések pénzekkel és a kifizetéseket illető kompenzációval. A 7 éves átmeneti időszakban elég időnk lett volna arra, hogy ezeket a kifizetéseket kiegyenlítsük, nem lenne erre további, szükség, további időre szükség. 30% a greeningre és 7% az ugaroltatásra. Ez téves megközelítés az élelmiszer ellátás szempontjából. A 30 százalék a greenings intézkedésekre az élelmiszerek árának növekedéséhez vezet majd. Éppen ezért úgy véljük, hogy ezek az intézkedések kevesebb százalékkal és önkéntességgel kellene, hogy összekapcsolódjanak. Aztán problémánk van a maximalizálással is, és ahogyan az előttem szóló, mi is úgy véljük, hogy a bizottság dokumentumának ezt a részét nem ö, támogatjuk. Reméljük, hogy a bizottság ezt átgondolja. A kifizetések maximalizálása ellentétesen hat, ö, ellentétes a versenyképességgel. Aztán itt van az aktív gazdálkodó meghatározása, ezt jónak találjuk, de az 5%-os mezőgazdasági tevékenység, az kérdés, hogy meg egyelő az aktív mezőgazdasági tevékenységgel, mi úgy gondoljuk, hogy nem. 30% kellene, hogy legyen ez az arány. Aztán a, a szabsz kifezetések megszüntetése, és az új rendszer bevezetése számunkra egy bonyolultabb rendszer bevezetésével egyenértékű. Felmerül a kérdés, hogy a, hogyan akarjuk a fiatal gazdálkodókat támogatni, hogyha a 2014-es év lesz a referencia év. A 2010-es évre ezért nem kaphatnak kifizetéseket, szerintem 2011-nek kellene lenni a referencia évnek. A fiatal gazdálkodók száma folyamatosan növekszik, és hogyha a 2011-es évet használjuk referencia évként, akkor ez mindenképpen egy jó jelzés. Különben ezek a gazdálkodók nem működhetnek tovább megfelelően. Aztán emlékeztetnék a cukor reformra, akkoriban ö, miniszterként ültem a tanácsban, és a cukorkvóták nem lehetnek negatívak az EU számára. Ebben az évben láttuk ennek a negatív kihatásait. A kifizetések maximalizálása. Itt 10-ről 20-30%-ra való növelést követeljük, ezzel lehet elérni a reform valódi céljait, még pedig az élelmiszer előállítás kell, hogy legyen a fő cél. Köszönöm. Elnök, köszönöm, most a képviselők következnek. Polson alelnök asszony. Tack, herr ordförande, och tack, och alla ministrar, alla... Szintén köszönetet szeretnék mondani valamennyi miniszternek, valamennyi kollégának, akik részt vesznek ezen az ülésen. megvárom, hogy mindenki felvegye a fejhallgatóját. Nos, tehát ami a második pillérét illeti a kapnak, szeretném kiemelni, hogy itt számos kiváló javaslat van. Ami viszont hiányzik, azok, azok a lehetőségek, hogy a nők szerepét kiemeljük, különösen a fiatal nőkről van szó, akik a mezőgazdasági termelésben óhajtanak maradni. Tudják, hogy a férfiak és nők szemére nagyon nehéz a gazdálkodás, környezetbarátabb, kívánjuk tenni a mezőgazdaságot. Nos, a kap miért nem határozott meg realista célkitűzéseket a tekintetben, hogy a mezőgazdaságot és az erdőgazdálkodást önellátóvá tegyük, és energiát tudjunk termelni Európa számára más szavakkal, például az állati űrülékek, vagy az állati al- alom energiaforrásként szolgálhatna. Tudom, hogy ez egy technikai probléma, biztos úr, de ezt szabályozni lehet. És mindenképpen takarékoskodni kell az foszilis tüzelőanyagokkal, ezek az intézkedések, amiket javaslunk, lehetővé tennék a széndiokszid kibocsátás csökkentését. Jól értem én ezt az új javaslatot, de ez túlságosan bürokratikus, sokkal inkább bürokratikus, mint környezetbarát. A gazdálkodóknak a gazdálkodókat támogatni kell, amiatt, hogy árkülönbségek vannak a piacon, de ezt sokkal egyszerűbben kellene megtenni sokkal közvetlenebb módon. Arra van szükség, hogy a gazdálkodókat kompenzáljuk az ökológiai és egyéb erőfeszítéseikért, hiszen ne felejtsük el, hogy ők termelnek, nekünk segítenünk kell őket. Elnök, köszönöm Polszon képviselő asszony, az utolsó két miniszter következik. Járik Kostinen kap szót, Finnország mezőgazdasági minisztere, majd Valerio Tabara, Románia mezőgazdasági minisztere zárja a sort. Jári Kostinen, jó szó. Köszönöm, Paolo. Köszönöm, biztos úr, kiváló képviselők, kedves kollégák. Szeretnék köszönetet mondani ennek az ülésnek a szervezőinek, nagyon jó kezdeményezés ez arra, hogy az intézmények együttműködjenek. Három ügyet szeretnénk fölvetni. Először is Finnországgal kapcsolatban szeretnénk rámutatni, hogy a bizottság jogalkotási javaslatai kiváló alapot képeznek a kap eh, jövőbeni reformjához, a vitákhoz alapanyagként. A bizottság három fő célja a fenntartható termelés, a fenntartható forrásfelhasználás, és a méltányos mezőgazdasági fejlődés olyan prioritások, amelyek szellemében a mezőgazdaságot fenntarthatóvá kell tennünk az egész Európai Unióban. E, azonban úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslatnál egyszerűbb módon is el lehet ezt érni. E, a támogatási rendszereinek az összegei, a monitor rendszer, monitor rendszerek bonyolultak, jó lehet ezeket éppenséggel egyszerűsíteni kellene mind a gazdálkodók, mind az adminisztrátorok szempontjából. A közvetlen támogatások kérdésében például támogatom a bizottság azon javaslatát, hogy fokozatosan egyenlítsük ki a regionális különbségeket, és egyfajta általányra törekedjünk. Annak is örülök, hogy a bizottság javaslatot tett arra, hogy továbbra is kifizetjük a közvetlen kifizetéseket, az Európai Bizottság javaslata nagyon fontos olyan régiókban, ahol a költségek magasak. Finland, Finnország üdvözli azt a javaslatot is, hogy kerüljön sor úgynevezett greening kifizetése, kifizetésekre is, azonban vigyázzunk arra, hogy ne csak további administratív terhet generáljunk ezzel. Végül a finn Eh, körülmények tekintetében, eh, annak fényében érülünk annak, hogy a vidékfejlesztési politikák nagy csomagot jelentenek, azonban a jövőben továbbra is egyszerűsítenünk kell a program előkészítést és program végrehajtást. Végül szeretnék rámutatni arra, hogy ami a piacszabályozást illeti, az Európai Bizottság figyelmet fordított a válságkezelésre, Ugyanakkor 2015-ig eh, a cukorkvóták megszüntetését nem tudjuk támogatni. Köszönöm, elnök úr. Grazie, Valerio Tabara, alla parola. Prego, Valerio. Köszönöm, Valerio Tabara, hozzá következő. Köszönöm szépen. Biztos úr, képviselő urak, miniszter urak és hölgyek. Az a mi is azt nézett valljuk, hogy rendkívül fontos ez a mai találkozó, hiszen olyan problémákat vitatunk meg, amely ágazatunk van, ebben az Európa jövője szempontjából fontos ágazatban meghatározóak. Első pillanatban nagyon összetettnek tűnnek a problémák, és ebben a tekintetben a bizottság érdeme, hogy olyan javaslatokat dolgozott ki, amelyek figyelembe veszik e kérdések összetett voltát, a 2020-ig terő időszakra vonatkozóan. Az a cél, hogy ezek az, ez az ülés lekövezze az utat e nagyon összetett rendszer átalakításában, mert nagyon ö, sokrétű helyzeteket ír le Európában. Mit jelentenek ezek a rendszerek az egyes tagállamokban? Mit jelentenek a termelési módszerek tagállami és regionális szinten? Fontos kérdések ezek, mint úgy az is, hogy a közeli és hosszabb jövő távlatában milyen kihívásokat jelent az élelmiszerellátás. És az is kérdés, hogy nem csak élelmiszert kell termeljen az ágazat, és nem csak nyersanyagokat, hanem, illetve energia növényeket, hanem a, a megújuló energiaforrások erősítése is meg kell valósuljon. Mennyiségi és minőségi szinten is erősödnie kell a mezőgazdaságnak, miközben az ágazat vállalja a feladatait, és megfelelő jövedelmeket juttat a gazdáknak. A, az Európai Unió nagyon nagy kincseivel gazdálkodik, sáfárkodik ez az ágazat, a tájjal, az erdőkkel, a termőföldekkel, és persze az élelmiszerellátás és azok fogyasztói és a fogyasztó védelem szempontjai is ér, kell, hogy érvényesüljenek. Egyes intézkedéseket tovább kell mélyíteni, és célzottabbá kell tenni például azt, hogy a közvetett kifizetések, a közvetlen kifizetések miképpen oldhatóak kell méltányosabban, hogyan lehet csökkenteni a különbséget az európai átlag alatt fekvő tagállamok szintjének emelésére, mert egy erre vonatkozóan nem elégségesek a javaslatok. Aztán a, az ökológiai komponens erősítésére, és persze szükség van a közvetlen kifizetésekben, nem látnunk kell, hogy ez intézményi szinten milyen hatásokat hoz, illetve eh, látható, hogy a bürokrácia kockázata is növekszik. A nagy kedvezményezettek tekintetében is azt kell látni, hogy fennáll a veszély, hogy a nagy vállalatok képesek leginkább hasznosítani a támogatásokat. És a befektetések, beruházások finanszírozásában, ha ebből kizárunk bizonyos termelőket, akkor a magas minőségű termékek termelésének célja sérülhet. A most tervezett intézkedések ilyen szempontból nem vonzóak. A kis gazdák támogatását üdvözöljük, ám meg kell azt is határoznunk, hogy hol húzzuk meg a határokat. 5000 euró, 1000 euró helyett, vagy hol húzzuk meg a kis és nagy gazda határait, közötti határokat, és fontos az innováció erősítése. Aztán még egy téma, a fiatal gazdálkodók ügye. Itt is a százalékok körüli vita lesz fontos, hogy két százalék a nemzeti költségvetésből legyen a támogatás, aztán a közös piaci szabályozás, az export támogatások ismét be kell vezetnünk az alapélelmiszerekre, például a marhahús, sertéshús és baromfihús tekintetében rendkívül fontos számunkra. A cukor témájában úgy gondoljuk, hogy a bizottság itt pontosabban kell elemezze, hogy mit történt még 2015 után a cukorkvóta megszüntetése után a piacokon. Szerintünk 2018-ig meg kéne hosszabbítani a kvótákat. Ugyanakkor a, amellett vagyunk, hogy ősz évente 5%-kal növeljük a kvótát fokozatosan, ez csökkenti a negatív, csökkenteti a negatív hatásokat, és felkészít a kvóta eltörlésének időszakára. Aztán a méhészet területén azt a nézetet valljuk, hogy új intézkedésre van szükség, hogy a gyermekek több mézet fogyasszanak, meg az idősek is, aztán az iskolai fogyasztást is erősíteni kell. Tej, a tej tekintetében Románia új intézkedések mellett törláncsát, különösen a az új szerződések és a kötelező szerződések tekintetében, az jellegű szerződések tekintetében egy biztonsági hálót kell létrehoznunk ebben az ágazatokban, és az iskolatej program is üdvözlendő. Talán arra is <clears throat> utalnunk kell, hogy mennyire fontos, hogy a piaci torzulásokat elkerüljük. Aztán a vidékfejlesztés területén a, nem csak a mikrovállalatok és a középvállalatok kell, azok kell, hogy támogatást kapjanak, a nagy vállalatok vonalat el kell határolni. Itt a munkavállalók száma alapján lehet ezt a vonalat meghúzni, ám megvonták a szót az előadótól. Köszönöm, Valério. Ezzel a miniszterek hozzászólásainak végére érkeztünk. Természetesen megadom a szót azon képviselőknek, akiket a miniszterek bíztak meg, akik nem tudtak részt venni az ülésen. Kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólalási időt, hiszen már csak 30, 25 percünk van. Olleni csak következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor megkezdtük a vitát a kappal kapcsolatban, mindannyian egyetérthettünk a fő célokról, a fő célkitűzésekről, szeretnénk, eh, eh, szerettük volna rugalmasabbá tenni, mezőgazdasági vállásokra jobban szeretnénk, reagálni, reagálna, szeretnénk a modernebb és zöldebb lenne és egyszerűbb lenne, szerettük volna áramvonalasítani a mezőgazdasági rendszert, a kapott eh, mezőgazdasági politikát. Most a bizottság által azt tett konkrét javaslatok, meglehetősen sok eltérést tükröznek a különböző miniszterek, különböző tagállamok eltérő állásfoglalást tesznek az asztalra, még a különböző tagállam, a különböző képviselők is meglehetősen széles spektrumú eltérő véleményen vannak. Ez kicsit aggaszt engem, mert ebben a teremben a szakszervezetekkel, a gazdálkodók szervezeteivel együttműködve, hogyha kudarcot vallunk, és nem tudunk új formájúban. Nem tudjuk új formába önteni a közös agrárpolitikát, amelyet aztán el tudunk adni a gazdálkodóknak, akkor el fogjuk veszíteni a kap nagy költségvetése iránt folytatott küzdelmünket, harcunkat, és ez azt fog jelenteni, hogy a gazdálkodóink óriási problémákkal fognak szembenézni a jövőben. Ezért kérem önöket, hogy legyünk készebbek a kompromisszumra, a megalkuvásra, a megállapodásra, próbáljuk meg megtalálni a közös agrárpolitika megfelelő új formáját, új alakját. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a történelem ismételni fogja önmagát. Ugyanúgy, ahogyan a szegényeknek nyújtott támogatások költségvetése tekintetében ez megtörtént. Mindenki úgy tűnik, hogy támogatja a javaslatot, mégis elveszítjük a csatát amikor szavazásra kerül a sor, és ettől kezdve a költségvetést megkurtítják. Következzen az osztrák képviselő Edith Klauser képezben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt jelenlevők. Köszönöm, hogy lehetőségünk van az európai parlamenti képviselőkkel, meg a tagállami kollégákkal, a kap jövőjéről eszmét cserélni. Ausztria jó tárgyalás alapnak tekinti a csomagot, ugyanakkor némi, néhány lényegi változás szükséges ahhoz, hogy eredményre jussunk. A idő rövidsége miatt csak néhány alap kérdésre szorítkoznék először is a közvetlen kifizetések rendszerére. Ez a, javaslat, a bizottság javaslata szerint teljes átalakulás alá esik, ez sok tagállam számára, Ausztria számára is nagy átállást kíván meg. Ezzel összefüggésben szeretnék néhány szóban utalni egy Ausztria számára nagyon fontos témára, az egyszerűsítésre. Szükséges az egyszerűsítés, erről már sok delegáció, delegátus beszélt. Ausztria is követeli, hogy ténylegesen egyszerűsébb váljon az igazgatás. A közvetlen fizetésre vonatkozó javaslatok a bizottság részéről különféle prémium vezetése révén még bonyolultabbá teszik a rendszert. Így az alapjavaslat, az, hogy egyszerűbb javaslat eh, jöjjön, egy, egyszerűbb rendszer jön létre, nem valósult meg. Hadd adjak egy példát. Vegyük az új ökológia, ökológiai prémiumot. Egy külön ellenőrzési rendszer és büntetési rendszer jön létre, és ez a közvetlen kizetések rendszerét bonyolultabbá teszi. Egyszerűbb lenne, hogyha, és azon hasonló hatású, hogyha alapprémium és greening prémium összeolvadna egy egységes prémiumá, és a cross compliance, illetve a jó, gazdasági, jó mezőgazdasági állapot rendszerébe lehetne ez beépíthető. A jövőbeli kapnak sürgősen szüksége van a rugalmasságra a tagállamok részéről a regionális modellek felépítése szempontjából. Erről néhány tagállami miniszter már beszélt. Ausztria sokoldalú, sokrétű mezőgazdaság mellett tör a sokféle területi sajátság figyelembevételével. Az, az osztrák mezőgazdaságon belül is kell, hogy érvényesüljön ez, és ehhez kell a modell végrehajtásában megfelelő tagállami rugalmasság. A vidékfejlesztés területén a közös agrárpolitika második pillére Ausztria számára rendkívül fontos, elsősorban az, az osztrák környezetvédelmi program átfogó végrehajtása szempontjából. A, a mezőgazdaság fenntartható kell, hogy legyen Ausztriába, és ehhez megfelelő finanszírozásra és megfelelő keretekre van szükség. Ezen túl az eszközök felosztásában a modellek figyelembe kell, hogy vegyék a különbségeket, és itt is a vidékfejlesztés területén is érvényes az, hogy nem szabad plusz bürokráciát létrehoznunk a közös piaci rendszabályokra vonatkozóan Ausztria a javaslatokat jónak értékeli, alapvetően jó irányba mutatnak. Kevésbé pozitív ugyanakkor a cukorkvóta kivonása és az a, az a kapcsolatos elemek. Osztrák, Ausztria ezzel nem ért egyet, és a kvóták fenntartása mellett áll ki. Végül az egyszerűsítés az alapvető központi téma az agrárpolitika reformjában, és Ausztria magától értetődően konstruktív módon fog részt venni ez, erre irányuló vitákban. Köszönöm. Köszönöm. A francia kormány képviselője Erik Allen következik. Allen. Köszönöm, elnök úr. A rendelkezésre álló idő tekintet miatt csak a lényegre korlátozódnék. Ez a csomag érdekes tárgyalási alapot jelent ugyanakkor Franciaország szempontjából javításra, lényegi javításra van szükség, ami az egyszerűsítést illeti, ami a rugalmasságot illeti, valamint a szubszidiaritást illetően is. A közvetlen kifizetések rendelet Franciaország támogatja ezt, hogy újraelosztás, igazságos, progresszív újraelosztás jöjjön létre a tagállamok között, amely számot vett a költségvetési megszorításokkal. A referenciaértékek elhagyása és a belső konvergencia a tagállamok között egy olyan cél, amelyet osztunk, de ez a folyamat nagyobb szubszidiaritást kell, hogy biztosítson a tagállamoknak, mert a mezőgazdaságok nagyon különbözőek, a bizottság javaslata tekintetben nem kielégítő. Az első pillérben a zöldítést támogattuk kezdetektől fogva, elve, elviekben, de a mód ö, nem kielégítő jelenleg, túl bürokratikus, haszontalan módon bürokratikus és nem következetes. Ö, a mezőgazdasági üzemekben tapasztalható valóságot tekintetbe véve. Franciaország meg akarja tartani a termeléshez kötött támogatásokat 2015-től kezdődően is a kapban. Örülünk a bizottság azon javaslatának, hogy hatékony szabályozó, szabályokat vezessen be, és nem szabad csak a piacra hagyni a szabályozást, javítani kell a piac működését, a válságra való reagálás is kedvező intézkedésnek tűnik számunkra, és még tovább kívánjuk ezt majd javítani. Két külön pontot emelnék ki ennek ellenére, amin még dolgozni kell. Az egyik a termelők alkupozíciójának megerősítése. A bizottság javaslata nem kielégítő e tekintetben, nem teszi lehetővé a termelői szövetkezetek megerősítését és az ajánlat koncentrációját is kiemelték az imént. Erre nagyon figyelni fogunk a tárgyalások során és a viták során. A második elem, amelyet szeretnék megemlíteni, az a tény, hogy a cukorágazatot tekintve 2015 től a cukorkvóták megszüntetését Franciaország nem támogatja, ezt 2020-ig megkívánjuk hosszabbítani, ami a vidékfejlesztést illeti a bizottság javaslatait összetettség, bonyolultság mm, jellemzi. Franciaország a vidékfejlesztést tekintve valódi, gyors politikai előrelépést vár a hátrányos helyzetű térségek javára. Ami pedig a költségvetési rendeletet, illetve a kap finanszírozását illeti, kiemelem, amit már előttem többen is megtettek, nincs igazi egyszerűsítés, akár a kölcsös megfeleltetés tekintetében, a bizottság bejelentésével szemben, és noha 2011-től a bizottság erre ígéretet tett, és végezettül jó lenne, hogyha a kapnak megfelelő forrásai, költségvetése lenne, amely elegendő, amit ma javasolt a bizottság a szemünkre, az abszolút minimumot jelenti. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Haladjunk előre. Következzék az észt kormány képviselője Katrin Pun jah, aitäh. Mul on suur au olla siin äh, sellisel... Nagy megtiszteltetés számomra, hogy äh, szót kapunk, äh, és a bizottság előtt felszólalhatunk. Az észt mezőgazdasági miniszterem nevében két pontot szeretnék hangsúlyozni. Először is a kap jövőjének a megvitatása forán, során számunkra az egyik legfontosabb a közvetlen kifizetések témája. Lehetőleg hamarabb ki kellene e, egyenlíteni az esélyeket ezen a területen. Észtország támogatja ezt e, a változtatási irányt, a közvetlen kifizetések kiegyenlítését, azonban nem tudunk egyetérteni a javasolt tempóval, hiszen e, nem fogjuk elérni a következő költségvetés időszakban az esélyenlőséget, ami ezt lehetővé tenné. Úgy gondoljuk, hogy Észtország közvetlen kifizetéseinek a szintje legalább az Európai Uniós átlag 90%-a kellene, hogy legyen, és azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a vidékfejlesztés terén látható támogatás ugyanilyen szinten kell, hogy maradjon, vagy növekednie kellene a következő költségvetési időszakban, mint korábban volt. A kiegyenlítés nem történhet meg úgy, hogy az a vidékfejlesztés céljait kompromittálja, hiszen ez a strukturális beruházásokat lehetetleníteni el, és emiatt nem lenne újítás. Köszönöm. Köszönöm azt is, hogy betartotta a felszólás időt. Fel kell gyorsítanunk, kollégák, mert szorít az idő most. Köztinger képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Meg vagyok győződve arról, hogy az élelmiszerbiztonság eh, eh, szükségszerű a közjavak és a fogyasztók eh, igényei szempontjából. Ezt a szempontot jobban be kéne vonnunk az agrárpolitika jövőről szóló vitába. A, a bizottság javaslatai a fenntarthatóság és az ökológiai termelés fontos szempontjait emelték ki, ezt tartani is kell, ám ehhez ugyanakkor nem kell újra kitalálnunk a spanyol viaszt, hanem meg kell nézzük, mi az, ami működött, meg mi az, ami kevésbé, hol kell jobban kiépíteni a dolgokat, és inkább evolúcióra van szükség, mint sem revolúcióra. A greening komponens százalékos, javasolt százalékos aránya szerintem forradalmi változás volna a gazdák szempontjából, vizsgálva, különösen látjuk, hogy a tagállamokban az elmúlt években végre tudtak öntézkedéseket, ahol is éppen azok a földterületek, amelyekre szükség van a 10%-hoz, elvonásra kerültek a gazdálkodásból. Kritikusnak tartom, mint ahogy a legtöbb hozzászóló tette, is tette, az egyre növekvő bürokratikus terheket, Attól tartunk, hogy a greening komponens, ha így jön létre, ahogy javasolják, ezzel jár majd. Ugyanakkor kevéssé kapott figyelmet a, az a közvetlen kifizetésekhez való hozzáféréshez kapcsolódó terhek, és a cross-compliance követelmények betartásának nehézségei, ezt nagyon nehéz kommunikálni a gazdák felé. A kap reformja során a hitelesség is nagyon fontos cél, a fogyasztókkal szemben is, de elsősorban a gazdákkal szemben, akik nap mint nap dolgoznak az ágazatban, és ha a reform kapcsán a gazdák és az Európai Unió közötti partneri viszonyról beszélünk, hát ahhoz legfőképpen olyan jó játékszabályok kellenek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy be is tartsák ezeket. Tény azonban az is, hogy elsősorban a második pillér is részét képezi az agrárpolitikának, és a környezetvédelmi programokban is figyelemmel kell legyünk arra, hogy azok az országok, amelyek az elmúlt években nagyon sokat szenvedtek, ne szenvedjenek hátrányt a reformok kapcsán. Nagyon sok pontot a javaslatcsomagban nagyon helyén valónak tartok, például az innováció erősítését, versenyképesség, fenntarthatóság, a beruházások, befektetések tábori, bátorítása, meg a második keret, a második pillér kereteinek fontossága, ugyanakkor a nyersanyag biztosítás tekintetében kell még erősítenünk a javaslatot, és a cukorkvóta kétszerzendős kivezetése bizony nem bölcs döntés, és a bioenergia is olyan területek, amelyek több figyelmet érdekelnek, Bízom abban, hogy a parlamenttel, tanácsal és a bizottsággal közösen a témákat is megfelelően kidomborítva jó eredményre jutunk majd. Köszönöm, Köztinger. Most uh, Vajda László következik a magyar uh, kormány képviselője. Tisztelt elnök urak, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Magyarország szerint a jövőben is erős közös agrárpolitikára van szükség, az ennek megfelelő közös költségvetéssel, legalább a jelenlegi támogatási szint megtartásával. A bizottság jogszabályi javaslatát jó kiinduló alapnak tekintjük, amely azonban számos helyen tisztázásra, továbbfejlesztésre szorul. Magyarország a mezőgazdaság fő feladatának a jövőben is a versenyképes élelmiszertermelést tekinti. A kap két pilléres szerkezetének fenntartásával egyetértünk. Az erős első pillér adja meg az alapját a gazdák megfelelő jövedelmének. A tagállamok megfelelő rugalmasságot kell kapjanak a források felhasználásában. A 10%-os termeléshez kötési lehetőséget jó javaslatnak te tekintjük az érzékeny ágazatok és régiók esetében a további zöldítést nem utastjuk el, de megjegyezzük hogy a mezőgazdaság a dolog természeténél fogva környezetbarát, és az elmúlt években is számos intézkedést tettünk ez irányban. A további zöldítés mértékét nagyon körültekintően kell meghatározni, valamint az ebbe tartozó intézkedéseket is. Ezek az intézkedések a jelenleg javasoltnál egyszerűbbek, az egyes régiók adottságaihoz jobban igazodóak kell legyenek. A támogatások lefölözésére tett bizottsági javaslatot Magyarország vizsgálja. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy az így lefölözött összegek az adott tagállamban maradjanak, és társfinanszírozás nélkül rugalmasan legyenek felhasználhatóak a vidékfejlesztésnél üdvözöljük a tengelyek előírásainak megszüntetését. Fontos, hogy a strukturális alapokkal való együttműködés során a vidékfejlesztés érdekei sem az EU, sem tagállami szinten ne sérüljenek. Nagyon fontosnak tartjuk az egyszerűsítést mind a gazdák, mind a hatóságok számára, etéren további erőfeszítést várunk a bizottságtól. Végezetül kifejezem, hogy Magyarország konstruktívan együtt kíván működni a tanácssal és az Európai Parlamenttel a 2004-2020-as évekre szóló közös agrárpolitika kialakításában. Köszönöm szépen! Köszönöm, László. Most pedig a holland kormány képviselője Urgentben kap szót egy percben voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Hagy vágjuk a dolgok közepébe, és hadd mondjam el, hogy jó tárgyalási alapot képez ez a csomag, ám úgy gondoljuk, hogy egyszerűbb, egyszerűbb kéne, és talán őszintébb be kellene, hogy legyünk. Persze támogatjuk a közvetlen kifizetések átrendezését, ám a méltányosság és arányosság elvei kellene, hogy érvényesüljenek erőteljesebben. Így módon nem elfogadhatóak a jelenlegi javaslatok. El tudnánk képzelni, hogy ugye minden tagállam ugyanazon százalékot kapná, vagy egy, egy maximum érvényesülne, minden, majdnem minden miniszter mondotta már, hogy rugalmasabb javaslatokra van a szükségeket tekintetben, ezzel is egyetértünk. Az Európai Bizottság 30%-os arányról beszél a greening kapcsán, de szerintem az, hogy egy, egy méretet igyekszünk mindenkire ráerőltetni, nem működik a gazdaságok és a termelési módok sokfélesége tekintetében. Szerintem egy opciós menüre volna szükség a tagállami és regionális helyzetek ehhez való igazodás érdekében, és egy greening prémium kellene, hogy érvényesüljön, ugyanakkor az innovációnak is megfelelő teret kellene hagyni. Az egyszerűsítés, ahogy sokan elmondták, alapvető fontosságú. Nem kell újra hangsúlyoznom ezt, többen elmondták. Támogatjuk az erre irányuló erőfeszítéseket. És persze egyetértünk azzal is, az írek a fiatal a gazdákra vonatkozó hozzáfetés hozzászólásáról és a német miniszter a Keppingre vonatkozó mondandójáról, és a spanyol képviselő miniszter is elmondta, hogy tanulnunk kell a válságból, és igyekeznünk kell ezt a javunkra fordítani. most pedig a svéd kormány képviselője Tomás Delman kap szót. <clears throat> Köszönöm szépen. Elnézést kell kérnem miniszterünk nevében, aki nem tud jelen lenni. Thomas Dalman sem tudott jelen lenni, de megpróbálom én elmondani a mondandójukat. Először is üdvözölni szeretném a KAP reformjára vonatkozó bizottsági kezdeményezést. Úgy véljük, hogy konstruktívan fogunk felépni a tárgyalások során a mezőgazdasági politikát illetően. Ennyit kívántam csupán elmondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A szlovén kormány képviselője Simona Vreve kap szót, tessék. Ja, hvala. Uvodoma bi se želela v imenu ministra zahvaliti. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani ennek az ülésnek a megszervezéséért miniszterem nevében. Minden korábbi felszólaló elmondta azokat a kérdés, kulcskérdéseket, amelyek Szlovénia számára fontosak, ezek a konvergencia, a rugalmasság, a tagállamok eltérőek, eh, hogyha a sajátosságaikat nem veszük figyelembe, akkor az egyes eh, farmok, egyes gazdaságokra való kihatás egészen más lehet az egyes országokban. Szlovénia egyetért azzal is, hogy a tagállamok között szükség van a konvergenciára, azonban olyan megközelítést támogatunk, amelyben a pragmatizmus, a gyakorlatiasság eh, viszi a zászlót azaz támogatjuk azt a bizottsági eh, formulát, amely számunkra átláthatónak és jónak tűnik, és Németországot is egyetértünk. A végső megalapodás a közvetlen kifizetések összegét tekintve csak akkor lesz lehetséges, hogyha már elfogadás meghatározása került a végső pénzügyi terv, a végső költségvetés, ugye a végleges költségvetés. A struktúraváltás munkáját is folytatnunk kell, amelyet ugye már elkezdtünk a környezetvédelem terén például, és szeretnénk azt a munkát is folytatni, amely a vidékfejlesztéssel összefügg. Csatlakozunk Ausztriához is, nevezetesen a vidékfejlesztésben használt modelleket figyelembe kell vennünk, és használnunk kell őket a jövőben is. Köszönöm a kormányok valamennyi képviselőjének, akik hozzászóltak, természetesen valamennyi miniszternek is. Néhány képviselő kép kért még szót. Nem tudom, hogy hozzá kívánnak-e még szólni. Kálniete képviselő, igen? Stenszikierski úr. Kungs, eh, godātie pardon, Ehm, godáté minisztri, godáté kollégy! Nos, miniszterek, kiváló kollégák, nagyon röviden fogok felszólalni. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon régóta nagy reményeket fűzünk a mezőgazdasági politika reformjához eh, Lettországban. Azt vártuk, hogy Európa Eh, javítani fogja a mezőgazdaság versenyképességét, hogy az Európai Unió egységes belső piaca ne roppanjon meg. Ha azonban megnézzük a kifizetési rendszert, Nos, ezt nem történeti adatokra kellene alapozni. Úgy gondolom az új bizottsági javaslat alapján, hogy ezeknek a kap átmeneti időszakoknak a hosszat át kellene gondolni. Vannak olyan országok, amelyek az átlag közvetlen kifizetésnél 50%-ánál kevesebbet kapnak az átmeneti időszakban, úgy gondolom ezeknek közvetlenül meg kellene ezt kapni. A, a lettek nem értik meg, hogy a bizottság jelenlegi javaslata szerint miért kell legalább 13 várniuk arra, hogy a, hogy az átlag 50%-ánál nem sokkal többet kapjanak. Nyilván vannak eltérések a gazdálkodók között, de nem háromszoros, négyszeres nagyságrendi eltérések ezek. A közvetlen kifizetéseket ki kell egyensúlyozni, máskülönben Eh, lassítani fogjuk a közös fejlődést az Európai Unióban, és ez alá fogja aknázni a mezőgazdaság versenyképességét. Proponowana reforma jest głównie kontynuacją, brak jest... Elnök úr, a reform eh, a konkrét változásokat folytatja. A javasolt költségvetés nem elegendő azon terhek végrehajtására, amiket a gazdálkodókra terheltünk. Ezt többször elmondtam az Európai Bizottságnak, és Lewandowski úr is hangoztatta ezt a mezőgazdasági piacokon, ugyanis már megkezdődött a spekuláció, és mit láthatunk a pénzügyi piacokon. Nos, láthatjuk, hogy a piac korrigáló eszközök száma növekszik, a felügyelő hatóságok száma úgy szintén a mezőgazdaság az ellenkező irányba halad. Ezek az intervencióhoz kapcsolódó problémák, és mindezek a fejlemények nem kedvezőek a mezőgazdaság számára. A gabonák piacán is, illetve a tejtermékek, feldolgozott tejtermékek piacán is intézkedésekre van szükség a jövedelem stabilizációja céljából, és ugyanez a helyzet az élelmiszerpiacon is, a kohéziós politikának nagyobb mértékben kell figyelmet szentelni a vidéki területekkel, megfelelő támogatásra van szükség a vidék számára. Ami pedig a zöldítést illeti, a zöldítés nek mindenképpen a gazdaság jellegéhez kell alkalmazkodni a marha tenyésztés vagy sertés tenyésztés esetében hatékonyabban lehet kiszámítani a szükséges finanszírozásokat, ami pedig a tej tirítésmentes rendelkezésre bocsájtását illeti, amit most teszünk, az a társadalmunk számára érthetetlen, Elemezni kellene tehát, hogy mi is történt a kap 50 éve során, azt illetően, hogy mit kell megőriznünk és mit kell változtatnunk. Anders, egy percben. Biztos úr, kedves kollégák, olyan javaslatok eh, állnak előttünk, amelyek jó alapokon nyugszanak és pozitív célokat tűznek ki. Azonban, amikor eh, ezeket megvitatjuk, akkor fölmerül a gazdálkodókkal, akkor bizonyos kérdések és aggályok merültek föl. Milyen új rendelkezésekkel ö, ö, sikerül a gazdálkodók versenyképességét javítani például a Mercosurral szemben? Mi fog történni azon gazdálkodási ágazatokkal, amelyek jelentős bázisokat építenek a saját régióikban 2003-as döntések alapján, amikor ugye a világpiac pörgött, és bíztunk abba, abban, hogy a piac majd magát szabályozza. Tudjuk, hogy ez milyen katasztrófához vezetett. Most pedig azt mondják nekünk, hogy 2015-ig előre tekintve más megközelítés kell. De milyen intézkedések fogják lehetővé tenni a gazdálkodók számára az, hogy ne e, e, kényszerüljenek arra, hogy egyszerűen csak az élelmiszerlánc e, szóval végigfutó pénzeknek a maradványértéke legyen az övék. E, úgy gondolom, hogy e, fontos lenne, hogy a gazdálkodóktól a nyereséget ne e, szipkázzák el a, a nagy kereskedőláncok, ezeknek az ügyeknek a szívébe kell hatolni közösségi politika révén. Kézem nagyon gyorsan szólaljon hozzá a következő, Anders Garcia, és aztán Morvai Krisztina következik. Sí, muchísimas gracias por la generosidad en el tiempo. Eh, la verdad es que lo más importante de esta reforma casi no se ha... Köszönöm. Nos a legfontosabb ügyet már említették, mi fog történni a költségvetéssel, lehet, hogy nem lesz elég. Ugye a GDP több mint 1%-a kerülhet erre felhasználásra, azonban a meglévő költségvetési összegekből nem tudjuk fedezni az igényeket. Nem akarom szaporítani a szót, vannak olyan ügyek, amelyekről nem beszéltünk. Mi lesz a cukorkvótával? A 2007-es reformot követve, hogy a Portugália például nagy erőfeszítéseket tett, azt látjuk, hogy ez valójában katasztrófát idézett elő a cukoriparban. Sokkal megfontoltabban kellett volna ezt tenni. A tanácsban senki nem hívta fel erre a figyelmet, mégis hangsúlyozzák továbbra is, erőthetik a cukor, cukor ágazat liberalizálását. Jól lehet, ez a kap nem tette lehetővé, hogy a gazdálkodók új nemzedéke jelentkezzen a piacon az ágazatban. Alaposan át kell ezt az egészet gondolnunk, és meg kell vizsgálnunk a kapot több szempontból, több körben. Köszönöm, Morvai Krisztina következik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dwie krótkie uwagi. E, köszönöm, mondja a lengyel képviselő. Két rövid e, kommentem lenne. Először is e, a földterületek jelentős részén ma bioüzemanyagot termelnek, energianövények, energiafelhasználásra szolgáló növények termelésére használnak ezeket a területeket, és sokak szerint ez felveri az árakat. Nos, mi fog történni ezekkel az árakkal akkor, hogyha ehhez a 3%-hoz hozzátesszük azt a 7%-os ugaroltatási eredetű eh, zöldítési greening területet, amiről beszéltünk. Eh, hogy fog ez hatni a hatásokra? Nagyon nehéz ezt a javaslatot kiértékelni, hogyha nem tudjuk, hogy mennyi pénzt fogunk a második oszlopban, eh, második pillérben elkölteni de azt el kell mondanunk, hogy a tagállamok közötti fejlődésbeli, fejlettségbeli különbségeket ki kell egyenlítenünk. Ez kell, hogy a kap egyik további célja legyen. És úgy gondolom, hogy a jelenlegi szabályokat, allokációs szabályokat meg kell tartanunk eh, a második pilléren belül, mégpedig a módosított módszertan, a berlini 2005-ös módosított módszertan alapján. És még egy dolog, az a javaslat, amelyről beszélünk, nem teszi lehetővé a SAPS modell fenntartását, hiszen ez ütközik az áramonalasítással, az egyszerűsítéssel. A SAPS jobb rendszer, mint az egyszerű kifizetés. A SAPS rendszerben egy adott területre fókuszáló intézkedésekről van szó, és nem történt értékekről. Köszönöm, Morvai Krisztina egy percben. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni, és egy kicsit harcosabb, kevésbé eurokonform, kevésbé beilleszkedő hangon mint hazám hivatalos képviselője aki nemrég szólalt meg már abban a fogalom használatban sem tudok vele egyetérteni miszerint versenyképességről lehetne beszélni a magyar gazdák illetőleg az új tagállamok gazdái posztkommunista országok gazdái vonatkozásában sokkal inkább megszólaltatták a magyar gazdák hangját azok a lengyel illetve lett képviselőtársaim akik fel voltak háborodva azon hogy még mindig diszkriminálják a kelet európai posztkommunista országoknak a gazdáit már az is éppen eléggé felhábortó volt hogy úgy léptünk be az európai unióba megtévesztéssel eh, és hát tulajdonképpen becsapás eh, eh, következtében hogy two thousand and thirteen ig majd nem lesz ugyanolyan támogatásban része a magyar gazdáknak mint a régi tagállamok gazdáinak noha a piacainkat ugye teljes mértékben meg kellett nyitni a folyamatosan beáramló és a magyar gazdák pozcióit rontó külföldi élelmiszer előtt de azt már tényleg senki nem gondolta volna hogy nemhogy two thousand and thirteen ig gy lesz hanem úgy tűnik hogy ezt a helyzetet még az új kap az új közös agrárpolitika sem fogja tudni orvosolni vagy nem akarja pontosabban orvosolni hogy ne tudná nem akarja ez politikai elhatározás kérdése és two thousand and fourteen után is megmarad a versenyhátrány ilyen körülmények között árulásnak tartom egyáltalán versenyképességről beszélni a megfelelő lépés azt gondolom hogy az lesz hogy a gazdák és a magyar emberek ugyanúgy mint talán más hátrányos helyzetű országok állampolgárai is mérleget késztenek arról hogy milyen hasznuk származott az európai uniós csatlakozásból és milyen kárai következtek be és végre meghúzva a mérleget levonják a megfelelő következtetéseket következtetést hogyha nem lesz radikális változás és változatlanul másodosztályú polgárai leszünk az európai uniónak akkor ebből a szervezetből ki kell lépnünk köszönöm szépen és nagyon sajnálom hogy nem is szándékoztak ezek szerint válaszolni a feltett kérdésekre hiszen fél hétig volt meghirdetve az ülés és már most háromnegyed hét van nekem például indul a repülőgépem gondolom másoknak is ezért már csak a webstreamen fogom tudni meghallgatni a választ remélem hogy sok százezer európai gazdával együtt akik valószínűleg nem lesznek nagyon elégedettek azzal a fajta elégedettséggel ami itt látszólag tükröződik. köszönöm szépen. <clears throat> Parte delle risposte arriveranno adesso. A válaszok egy része most következik, meg is adom a szót Dacsan Csolosnak, mezőgazdasági biztosnak. Köszönöm, hogy itt volt körünkben, és még egyszer tanulbizonyságot tett hajlandóságáról, hogy meghallgatja valamennyi reakciót a parlamenti képviselők, illetve a kormányok részéről, aztán Marek Seminski és jó magam zárom a napot. Dacsan, köszönöm, Paolo. Morvai asszony tudja, hogyha egy nagy családban vagyunk, és egy torta van az asztalon, akkor felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a tortát felosztani. Talán valaki egy nagyobb szelepet, szeletet kaphatna, mint más valaki, de azt hiszem, hogy az a tény, hogy ugyanannál az asztalnál ülünk, és nem pedig kívül, és ott megosztjuk ezt a tortát, azon azt hiszem, hogy el kell gondolkodni, hogy mi a jobb, hogy kívül vagyunk, az esőben állunk, vagy pedig belül, a tető alatt, és együtt les, látjuk, hogy családként hogyan tudjuk jobban, a lehető legjobban megosztani a dolgokat. Ezt akartam elmondani, ugyanakkor értem a csalódottságukat, egyesek csalódottságát, de azt hiszem, hogy amikor korlátozottak a források, és nagy a család, akkor ez a helyzet, és nagyon sokan vannak itt közülünk, akik ismerik ezt a helyzetet. Nos, most nagyon gyorsan, általános megállapításként, amit elmondhatok következtetésként a mai vita, vitát követően, nos, sem a parlamenti képviselők, sem pedig a tanács részéről nem hallottam, azt, hogy kétségbe vonnák ezen reform céljait vagy fő eszközeit, melyeket javasoltunk, sokkal inkább a tartalommal voltak problémák, illetve a tartalomhoz való alkalmazkodással, de a közvetlen kifizetések rendszerét illetően. A, az alap jövedelemhez nyújtott támogatást illetően, vagy a zöldítési támogatást illetően vagy a második pillérbeli intézkedések, vagy a piaci intézkedések tekintetében nem hallottam ö, ö, sajnálatot kifejező elképzeléseket, hanem inkább javításra irányuló elképzeléseket. Azt hiszem, hogy ez egy olyan helyzetbe hoz bennünket, amikor nyilvánvaló vagy normális, hogy vannak észrevételek a vita kezdetén, de azt hiszem, hogy ez egy alap, ez egy vita alap, amely következetes, és összhangban van azzal, amit a bizottság mindig is hangoztatott mostanáig. Hogyha megnézzük a közvetlen kifizetéseket, említettük ezek elosztásának kritériumait, és Látom, hogy itt változnak a vélemények, az álláspontok. Egyesek a tagállami vagy regionális sajátosságok figyelembevételét kérik, a mezőgazdaságok sajátosságait, ahol nincs már több közvetlen kifizetés bizonyos fajta mezőgazdaságokban. És vannak olyan vélemények is, akik a nagyobb egyenlőségre törekednek, ezt kérik, a nagyobb konvergenciát tartják kívánatosnak. Tehát láthatjuk, hogy itt is a nagyobb egyenlőség kérdéseit kell, hogy kezeljük, közös piacon vagyunk, és másrésztről számításba kell vennünk egyes régiók, egyes mezőgazdaságok helyzetét egyes régiókban. A bizottság javaslata azt hiszem, hogy mindkét elemmel számot vett, hiszen egyrésztről lemondunk a történelmi referenciákról, a korábbi referenciákról, a mezőgazdasági terület mindenhol mérhető, ahol ugye élelmiszereket és közjavakat állítanak elő, de ezt a mezőgazdasági területet differenciált módon kezeljük, hiszen a tagállamokra hagyjuk annak lehetőségét, hogy a régokat meghatározzák, amelyekben egységes kifizetéseket javasolnak. És egy olyan tagállam, mint Olaszország, Ausztria, Írország, Spanyolország, vagy bármelyik másik tagállam meg határozhat akár egy régiót egy tagállamon belül, ahol a kifizetések szintje egységes az egész tagállamban, vagy pedig olyan régiókat is meghatározhatnak, ahol a bizonyos ágazatok specifikus sajátosságait figyelembe veszik, és úgy látják, hogy ott vannak valóban indokolható különbségek, amelyek a gazdálkodók különböző kezelését tartják indokol, teszik indokoltá. Láttam Olaszországban is a sajtót, az észak-dél közötti különbségeket, amely azt mondja a sajtó, hogy ezeket nem veszik figyelembe a reform során, ez nem igaz, akkor nem olvasták el a szöveget, hogyha elolvassák, látják, hogy itt van ez a rugalmasság, amit kérünk ezzel a javaslattal, az a következetesség és az átláthatóság. Ezért van többféle kifizetési réteg, egy lazánya rendszer, ahogyan Szabin Lazell is említette, de a gazdálkodóink is ilyen rendszerben vannak. Vannak fiatal gazdálkodók, kistermelők, nagy, közepes vállalatok, vannak hegyvidéki területek, síkságok, vannak extenzív kultúrák, vannak belterjes kultúrák, és hogyha az összes típusú mezőgazdaságot kezelni akarjuk, akkor differenciált módon kell ezt megtennünk. Ami fontos, hogy ezek a rendelkezések átláthatóak és világosak legyenek, az átláthatóság számomra azt jelenti, hogy meg kell mutatni, hogy hova kerül a pénz, és miért adunk egy helyre kevesebbet, miért adunk egy helyre többet. Aztán itt van az igazságosság kérdése a tagállamok között. Egyesek azt mondják, hogy hiányzik a politikai szándék erre vonatkozóan. E, talán politikai szándék hiányának kérdése ez, de emlékeztetném önöket arra, hogy együtt kell erről döntést hozni, a 27 tagállamnak együtt kell erről döntenie. Nem csupán politikai szándék, hanem források, költségvetési források kérdése is ez. És még egy dolog, nos, van, vannak olyan országok, a, melyek három, harmad annyit kapnak, mint mások. Nem csupán kifizetéseket adunk a gazdálkodóknak, hanem meg kell nézni, hogy az egyik vagy a másik országban a kap hozzájárulás a GDP-hez mekkora. Ezt is meg kell vizsgálni, hogy a torta szelethez mi mennyiben járunk hozzá. És az akkor nem annyira egyszerű már ez a kérdés. Az, hogy a költségvetés kérdését együtt kezeljük a kap reformjával, ahogyan Giovanni Lavia említette, Nos, ezt a két szempontot figyelembe kell vennünk, hogyha a politikai döntést akarunk hozni. És azt hiszem, hogy nagyon lényeges, hogy politikailag mobilizálni tudjuk az érintett szereplőket, hogy 2013 végéig döntésre jussunk hogyha felelősen akarunk eljárni a gazdálkodóinkkal szemben. És felelősnek lenni nem csupán a tartalmi kérdéseket jelenti, ez az első elem, hanem az is fontos, hogy mikor hozzuk meg a döntést. Mert hogyha túlságosan sokat késlekedünk a döntéshozatallal, és 2014-ben, 2015-ben a történelmi alapon folyósítják a támogatásokat, akkor azt hiszem, hogy nem érünk el jobb eredményt egy ilyen késedelemmel. Ami pedig a zöldítés kérdését illeti, itt is foglalkoztunk az egyszerűsítés és az igazságos feltételek kérdésével, illetve a rugalmasság figyelembevételével. A bizottság javaslatában megpróbáltunk számot vetni azzal, hogy olyan gazdálkodókkal van dolgunk, akik a közös piacon működnek, és az egész Európai Unióban eredményeket akarunk elérni. Az első pillér intézkedései kiegészítő jellegűek, és nem zárják ki a második pillérbeli intézkedéseket, amelyek az agri-environmentális intézkedések. Anyó úr, a gazdálkodók minden szerződéses kötelezettségüknek meg fognak felelni, amelyek a második pillérben szerepelnek, Hogyha tehát egy gazdálkodó a második pillérben kifizetéseket kap, mert egy földterületet beültet fákkal, vagy legelőnek hagyja meg, akkor ez a terület részét képezi majd annak a 7%-nak, amelyet a zöldítés erő irányoztunk, mert ez a 7% ez egy ökológiai infrastruktúrát jelent, ez nem egy ugaroltatott terület. Soha a bizottság egyetlen szövegében nem mondtuk azt, hogy a művelhető területeket ugaron kellene, parlagon kellene hagyni. Nem ez a cél. De egyesek elmondták, hogy itt pazarlásról van szó, az élelmiszerek felhasználását illetően. Nos, pazarlásról van szó gyakran a földterületek használás, felhasználását illetően is. A jelenlegi közvetlen kifizetések rendszere miatt Nos, ezzel a 7%-kal megpróbáljuk azokat a föld területeket is figyelembe venni, amelyeken nem termesznek növényeket. Szeretném a gazdálkodók figyelmét felhívni arra, hogy kezeljék ezeket a területeket. Ami pedig a költségvetési kérdéseket és az ütemezést illeti, azt hiszem, hogy a bizottság már felelősségének megfelelve egy költségvetési javaslattal élt, és jó lenne, hogyha legalább a parlament és a tanács megőrizni azt, amit a bizottság javasolt a kap költségvetésének céljaira. De az a költségvetési javaslat, amelyel a bizottság élt, az számításba vette, hogy a biz- azt, amit a bizottság mindig is javasolt a költségvetés céljaira. Most a labda tanács, illetve a parlament tér felén van. Azt hiszem, hogy megoldást kell találnunk, ahogyan mondtam, annak érdekében, hogy mindez ne veszélyeztesse a gazdálkodók lehetőségeit, hogy a kap eszközeivel éljenek, esetleg amiatt, hogy nem jön létre a költségvetéssel kapcsolatosan a döntés. Tehát a parlament élvezi a bizottság támogatását, hogy minél hamarabb döntésre jussanak a költségvetési kérdésekben, és remélem, hogy ez a kap reformjával kapcsolatban is mi hamarabb megtörténik. Ami a piaci intézkedéseket illeti, egyesek azt mondták, hogy ezek gyengék, itt most az a kérdés, hogy hogyan lehet megerősíteni a gazdálkodók pozícióját a piacon, és ez, ennek érdekében éltünk javaslatokkal. Dantan úr, meg kell nézni, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a reaktivitás igényeit, hogy a bizottság gyorsabban reagáljon, és mások pedig azt mondják, hogy a bizottság hatáskörét csökkenteni kell, mert túlságosan sok hatáskörrel rendelkezik azt hiszem, hogy akkor el kell dönteni, hogy mit akarunk, azt, hogy a bizottság gyorsan cselekedjen, vagy pedig egy olyan eljárást kelljen lefolytatni, amely több hónapot vesz igénybe, és aztán úgyis egy olyan intézkedés születik, ami nyilvánvaló ö, piaci beavatkozás. Ami a kultek kérdését illeti különböző ágazatokban, nem sokára foglalkozunk egy jelentéssel, a parlamenti jelentéssel, a gyümölcszöldség ágazatban végrehajtott reformot illetően, aztán van egy jelentés a borhágazatról, beszéltünk a borágazatról is, aztán itt van már döntésre vár egy jogalkotási csomag a tejágazatra vonatkozóan. Nem sokára javaslatokkal élek majd. Azt illetően, hogy hogyan lehet végrehajtani az olívaolaj ágazat szerkezet átalakítását. Tehát vannak ágazati kérdések, egyes ágazatokat specifikus módon kell kezelni, és mindent a maga idejében kell végrehajtani. Ami pedig a vidékfejlesztést illeti, azt hiszem, hogy a lehető legnagyobb fokú rugalmassággal éltünk e tekintetben a tagállamok és a régiók felé, tehát a helyi adottságoknak megfelelő ez a rugalmasság, hogy a közösségi célokat el lehessen élni, érni. Tehát felvetődik a kérdés, hogy miért használ egy gazdálkodó közösségi pénzt. Nagyon sokat beszélünk a rugalmasságról és a szubszidiaritásról, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a kap egy közösségi politika. Mindig a parlament és a tanács előtt kell beszámolni a források felhasználásának hatékonyságáról. Ezért is beszélünk az egyszerűsítésről, és két dolgot kell számításba venni, hogy meddig megyünk el az egyszerűsítésben, és hogyan lehet megmutatni ezen pénz felhasználásának hatékonyságát. Végezetül elmondanám, hogy azt hiszem, hogy mindenki tudatában van egy kompromisszumnak, amely politikai kompromisszum, amely nincs nem helyezkedik el távol az eredeti céljainktól, hiszen itt egy hitelességi problémáról van szó, tehát egy közösségi szakpolitikának figyelembe kell venni a rugalmasság, az egyszerűsítés igényeit, ugyanakkor azt is, hogy mindezen folyamat végén eredményeket kell elérnünk. Ez tehát az a néhány elem, amelyet ki kívántam emelni. Személy szerint elégedett vagyok ezzel a vitával. Noha különböző álláspontok hangzottak el, de mindez megmutatja, hogy jó úton járunk. Köszönöm szépen, Paulo. Elnök, köszönöm, Dancsan. Azt hiszem, hogy valamennyien tudatában vagyunk felelősségünknek, éppen ezért teljesen szokásos és normális dolog, hogy foglalkozunk ezzel a kappal, amely most ö, alakul ki, és válaszokat adunk a gazdálkodóknak. Azt hiszem, hogy jó volt az is, hogy ezt az eszmecserét, ezt az átlátható eszmecserét megszerveztük a tanács és a parlament részvételével. Zárszó, nem tudom, hogy ö, a Retreis hozzá kívánna szólni, és aztán Marek Szavicki zárja. Ναι, λυπούμε κύριε Πρόεδρε που ξαναγκάζουμε να ξαναπάνω. Köszönöm, de hogy megint magamat ragadom a szót. Azonban válaszolni szerettem volna Agnew úr felvetésére, aki Ciprus kapcsán. Kérem, vegye fel a fejhallgatóját, hogyha semmit mondandó vagyok. Na tehát, szerettem volna megerős biztosítani Agnew urat, abban, hogy Ciprus képes lesz és kíván is megfelelni a soros elnökség feladatainak. Nagyon sikeres elnökséget várok Ciprus részéről. Majd nézzük körül, ha Cipruson jár, Egnyú úr lehet, hogy nincs annyi traktor, mint üdülőhely, de azért Cipruson is folyik mezőgazdaság, érdemes körülnézni ott a vidéken. E Köszönöm. Most Marek, te kapod meg a szót zárszó céljából ezen fontos nap végén. Körülbelül fél órával túlmentünk az időn, de azt hiszem, hogy így konkrét iránymutatásokat tudtunk adni, hogy megérthessük, hogy az intézmények valóban mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék mezőgazdaságunkat. Marek, tiéd a szó, köszönöm. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, ja chcę wszystkim Wam podziękować za cierpliwość, a ona w rolnictwie jest potrzebna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 Ebben egyezünk meg. Nagyon sok szétfutó vélemény hangzott el. Sokan elmondták, hogy mély változásokra van szükség, mindent meg kell változtatni, ugyanakkor mások azt mondták, hogy szükség van mélyre nyúló reformokra, de azért változásra nem. Ezen kívül hangsúlyozni szeretném, hogy a vita egyik fontos kérdése a költségvetés és a pénz nyilvánvalóan, de hangsúlyoznám hogy nincs elég annyi pénz a világon nincs, ami kielégíteni az európai mezőgazdaság összes, összes igényét. Azt a pénzt, amely rendelkezésünkre áll, azt el tudjuk viszont költeni jobban, racionálisabban, ebben biztos vagyok. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy olyan reformot várok, amely áramvonalasítja az ügyeket, amely a, köz, a mezőgazdasági, közös mezőgazdasági politikát orientáltabbá teszi. Nem csak saját országom nevében beszélek, de azért megragadom a lehetőséget, hogy az elnökség nevében szóljak. Hangsúlyozni szeretném, hogy a Lisszaboni szerződés olyan kötelezettség, ami mindannyiunkra vonatkozik mint hogy van közös mezőgazdasági politikánk, és mint hogy bizonyos kötelezettségeket róttunk gazdálkodóink vállára, hogy nyújtsanak közszolgáltatásokat, ennek megfelelően méltányosan és egyenlően kell elbánnunk valamennyi vállalkozóval. Mit jelent a greening, a zöldítés? Ez azt jelenti, hogy új úgymond közszolgálati kötelezettségek merülnek fel minden gazdálkodó vonatkozik ez az elvárás, független attól, hogy milyen országból érkezik. Ez az első oszlop részét képezi, és erre e, a nemzeti boríték 30%-át e, e, szántuk. Ugyanez az érvényes Lettországban, ott azonban a gazdálkodók csak néhány eurót kapnak erre, Lengyelországban kicsit többet, Máltán pedig több mint 200 eurót kapnak erre a gazdálkodók. Úgyhogy kérem, hogy vegyék figyelembe azt, amit eh, a eh, szerződés, alapszerződés mond, eh, nem lehet diszkrimináció semmilyen, semmilyen szinten, semmilyen alapon. Ne legyünk meglepődve, hogy egy ilyen reform után nagyon sok panasz fog majd érkezni a bírósághoz azon az alapon, hogy diszkriminációra kerül sor bizonyos tagállamok esetében. Ezt figyelembe kell vennünk a vita során. Köszönöm. Köszönöm valamennyiüknek, különösen a jelentéstevőknek, akik ezen hosszú eszmecsere során elkísértek minket. Mindenkinek sok szerencsét kívánok, azt hiszem erre szükségünk lesz. Lecsen, Marek, kedves kollégák, azt hiszem, hogy most keményen kell dolgoznunk, a célunk közös. Azt hiszem, hogy ma szép napunk volt a demokrácia, az átláthatóság megnyilvánulása és azon erős szendéké is, hogy a helyes irányba lépjünk tovább. Köszönöm szépen az ülést, berekeztem.